So please colleagues take your seats. Kérem kollégák, foglaljanak helyet. Ja, wir hatten Abstimmung. Ja, so let's get down to business. Kezdjük el. Megnyitom a szakbizottsági ülést ismét. Kicsit hosszabb volt a koordinátori ülésünk, néhány dolgot tisztáznunk kellett Szükséges és jó megbeszélés volt, most pedig haladunk. 18-as napi rendi pont és 19-es. A farmakovigilancia. Dort ist unsere Berichterstatterin Linda Mc... Témájában. Linda McEvennek adnám meg a szót, és kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Most pedig Linda, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. A múltkor már elmagyaráztam a kollégáknak, hogy mi a háttere ezeknek a módosítóknak. Hogy emlékeztesek mindenkit arra, hogy a mediátó gyógyszerrel kapcsolatban Franciaországban botrány tört ki, Olaszországban és Spanyolországban is elérhető volt. A kettes típusú cukorbetegségre használták ezt a gyógyszert, és nagyon komoly mellékhatásai voltak. Sevier a gyógyszergyártó vállalat lassanként kivonta a forgalommal ezt a gyógyszert, kivéve Franciaországot. Amikor az esetek napvilágra kerültek, nagyon nagy botrány volt Franciaországban, még mindig vannak nyitott bírósági ügyek ezzel kapcsolatban, akkor a bizottság a farmakovigilanciával kapcsolatos irányelvet felülvizsgálta. Nagyon-nagyon szigorú lett a jogi keret, az EP beazonosította a potenciális hátsó kapukat, amiket a, az ügyvédek kihasználhatnának. Tudjuk, hogy a legtöbben nem használnak ezt, de ez a gyógyszergyártó cikk használta. Mivel nagyon sok országban fölmerült ez a téma, ezért a Szevié visszavonta a piacról ezt a gyógyszert, de közben Spanyolországban és Olaszországban még engedélyeztetve sem volt a gyógyszer. Úgyhogy egyszerűen nem is vonatkozik rá a jogszabály, mert mi történik akkor, hogyha egy gyógyszertár vissza von önkéntesen egy gyógyszert, akkor nagyon nagy a biztonsági kérdés. Úgyhogy a bizottság módosítókat terjesztett be, hogy bezárja ezeket a hiányosságokat. Üdvözöljük ezeket a ilyen irányú kísérleteket, és már az árnyék előadók is egyetértenek, hogy igen, erre szükség van. Nagyon fontos ez a pont. A farmakovigilancia jogszabálynak júliusban kell életbe lépnie. Én vagyok az előadó, és az árnyék előadók velem együtt remélik, hogy gyorsan megegyezünk a tanácsban is. Akkor csomagként tudjuk elfogadtatni ezt a szabályt a londoni ügynökség vezetésével, minden tagországban, akkor lehetőség nyílik arra, hogy az egész csomag átmenjen, és megfelelően alkalmazzuk, és a betegek biztonsága érdekében ez nagyon fontos. A bizottság? Hát, nem veszem sorba a módosítókat, de alapvetően ha egy, gyógyszertár, egy gyógyszergyár úgy dönt, hogy nem újítja meg egy gyógyszerre vonatkozó engedélyt, akkor meg kell arról számolni, hogy miért nem. Sokkal átláthatóbb lesz ez a járás. Ha a biztonsági okoknál fogva kivonnak a forgalomból egy gyógyszert, akkor automatikusan eljárást indítanak majd az ügynökségen belül. A múltban például a szerviai esetben is szabadon dönthettek a tagállamok, most már nem. Végül. A gyógyszerek felügyelete nagyon fontos, tudjuk, hogy amikor gyógyszereket piacra dobnak, akkor általában 5 évig utána az egészségügyi dolgozók tudnak erről, és kötelességük a mellékhatásokat jelenteniük. De most lesz minden új gyógyszer csomagoláson egy fekete háromszög, ez jelzi azt, hogy ez egy új gyógyszer. És ha problémáik merül fel, kérem, jelentsék ezt. De eredetileg ez nem így történt automatikusan. hogyha egy gyógyszer esetében már a piacon volt, azt mondták, hogy igen, piacra dobhatjuk, csak aztán még van egy-két dolog, amit figyelnünk kell, és utána egy utólagos ö, ö, engedélyeztetésre is szükség van. A mediátor ügyében is így volt ez, egészen 2006-tól kezdve kezdődött ez az ügy, szerintem elfogadhatatlan, hogy bár évekig tudtak a mellékhatásokról, nem volt ö, ilyen utolagos minősítés. Ö, szerintem felháborító, hogy az történt a múltban, hogy egy tanulmányt folytattak, és már mehetett is a gyógyszer a piacra. A jelentésem támogatja a bizottság javaslatait. Én azt szeretném, hogy amikor egy cég visszavon egy gyógyszert a piacról, akkor ne bújhasson ki a felelősség alól. Én azt akarom, hogy ne mondhassák azt, hogy nem biztonsági okoknál fogva vontuk vissza, hanem csak kereskedelmi okoknál fogva. A tanács is vizsgálja ezt a kérdést. Nagyon jól együttműködtünk. Már ismertettük velük az aggodalmainkat, és a tanácsnak a legutóbbi ajánlása megfelel az én módosítóimnak és a bizottság módosítóinak. Úgyhogy remélem, hogy a tanács hozzászólhat itt ma. Úgyhogy azt szeretném, hogyha elfogadnak, mert amíg húzzuk ezt a dolgot, akkor júliusig késünk. Tudom, hogy akik be akarnak még adni módosítat, hogy be akartak, azok nincsenek itt ma. Néhányan a nem címkén feltüntetett használatra felhasznált gyógyszerekről szólt volna. Például, hogy olyan gyógyszerek, amit ugye nem erre szántak, de lehet mondjuk súlyvesztésre is használni őket. Voltak olyan kollégák, akik módosítót akartak be, hogy ezt az úgynevezett off-label használatot megakadályozzák. Először is. Az off-label használat nagyon komplikált, mert nem írhatjuk el az orvosoknak, hogy hogyan írják fel a gyógyszereket. Nekik kell dönteni, hogy mire írnak föl, milyen gyógyszert. Például a gyerekgyógyászati gyógyszereket illetően off-label használat gyakori. Ezen kívül a kereskedelmi érdekek az off-label használtak kapcsolatban nagyon nagyok. Például az Egyesült Királyságban a médiában ez gyakran megjelenik. Kedd reggel azt hallottam a hírekben, hogy némely egészségügyi hatóság egy recept nélkül kapható gyógyszert arra használják, az Avastin, hogy az idősek szemromlásának a hatásait ellensúlyozzák. Ez a kezelés úgy tűnik tapasztalati alapon, hogy működik, az orvosok is így gondolják, de most a Novartis beperelte a, az nhs a brit egészségügyi szolgálatot, hogy ezt a gyógyszert ne alkalmazhassák ilyen off-label célra. Én nem akarom, hogy egy cég dönthesse el, hogy az orvosok mit írhatnak fel, és mit nem. És hogy minek van igazolt hatás, és minek nem. Nem akarok most erre még kitérni, mert majd a szakértőknek kell erről dönteni, hogy az off-label használatot hogyan rendezzék. De hogyha most a farmakovigilanciában kitérünk erre, soha nem fejezzük be. Jövő júliusra se, nem hogy most. Ö, nagyon nagy a kereskedelmi kihatása ennek. A szabadalmaztatásba is belemennénk, és így tovább. Úgyhogy kérem, aki ezzel kapcsolatban akar beadni valamit, de hát nincsenek itt, úgyhogy nem tudom elmondani, de írtam nekik, hogy most ezt ne vessék föl. Rövid a módosítók határideje, mert reméltük, hogy nem kapunk többet, mert az árnyék előadók keveset adtak be, vagy egyetlen nem, akkor rögtön mehetünk a tanácssal tárgyalni, és megegyezhetünk. Meglehetősen gyorsan. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Linda McEwen. Und Köszönöm szépen, Linda McEwen. Akkor most az árnyék előadónak adom át a szót. Tessék, Ájúzó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Mekeven asszonynak, mert fantasztikus jó munkát végzett, nagyon nagy erőfeszítéseket tett a jelentés elkészítéséért, és nagyon sok találkozót tartott az árnyék jelentéstevőkkel is. Teljes mértékben egyetértünk, ez nem új jogalkotás, ez egy már meglévő jogszabályban felmerülő problémát szeretne megoldani, amely, amely különösen a mediátor ügyel kapcsolatban mutatkozott meg. A stressztesztet nyomon kell követnünk és cselekednünk kell. Tehát a módosításokkal megpróbáljuk megoldani a problémát, de nem fogjuk tudni megoldani mindazt a problémát, ami fölmerülhet. Ezt Mekeven asszony is elmondta, ez teljesen lehetetlen kénytelenek vagyunk bzni az orvosokban, hiszen nekik kell eldönteni, hogy a gyógyszereket hogy kell alkalmazni. Bár mennyi jogszabályt is alkottunk, nem tudunk beleszólni abban, hogy a konkrét használat hogy folyjon. Jónak tartom a benyújtott módosítókat, jók a módosítók, a bizottság javaslatán némileg változtatnak. Különösen a harmadik módosítóval kapcsolatban mondanám el, amely az engedélyek tulajdonosait kötelezi arra, hogy nem csak a tagállamok, hanem az ügynökség felé is adjanak magyarázatot, amennyiben visszavonnak egy gyógyszert. Ez is az átláthatóságot támasztaná alá, hiszen a mediátor azzal érvelt, hogy nem volt megfelelő igény már a gyógyszerre, amikor visszavonta, pedig hát nem ez volt a, nem ez volt a valódi ok. Szeretnék egy kérdést föltenni, már a múltkor is szó volt erről, hogyha a sürgős eljárásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy más gyógyszerre lesz szükség, vagy meg kell változtatni az adagolást. Ez a bizonyos cikk. Ez itt megvalósul, és itt megmarad a 60 napos határidő? A bizottságtól szeretném megtudni, hogy ez így marad-e, hiszen nem vagyok benne biztos, hogy ez nem ad-e majd túl sok munkát a gyógyszerügynökségnek. Én ellene vagyok ennek a javaslatnak. Nem szeretném, hogyha a gyógyszerügynökségre túl sok teher hárulna, hiszen már így is elég teher van a vállukon. Ezért szeretném megkérdezni a bizottság véleményét erről. Tehát a jelenlegi információik alapján képes lesz az ügynökség elvégezni ezt a munkát? hiszen ennek a javaslatnak az alapján megnövekednek a feladataik nem próbálunk túl sok módosítót benyújtani, nem akarjuk az egész vitát újraindítani. Szeretnénk, hogyha minél gyorsabban végre lehetne hajtani ezeket a jogszabályokat, és az árnyék jelentéstevők ülésén is így döntöttünk. Csak a legszükségesebb módosítókat fogjuk benyom, benyújtani. Köszönöm. Következő árnyék jelentéstevő Janaj Kudákis kolléga szeretne szólni? Jó. Um, yes, I'll just speak very, very quickly. Uh... Köszönöm. Na, csak gyorsan én is szeretném támogatni a jelentéstevő szempontjait. Hiányosságokat próbálunk itt bepótolni, minél gyorsabban szeretnénk megtenni annak érdekében, hogy a való a, a, a fő jogszabály megvalósulhasson. Lehet, hogy majd még megjelennek problémák a folyamat során, de ezt majd meglátjuk. Én minden esetre most támogatásomról biztosítanám a jelentéstevőt, és remélem, hogy a bizottság is támogatni fogja, és minél gyorsabban fogunk tudni majd haladni. Thank you very much. Next speaker. Köszönöm szépen, Dagmar Roth Köszönöm szépen, elnök úr. Egy gyors megjegyzés az off-label gyógyszer alkalmazásról. Ez engem nagyon is aggaszt, mert ami az engedélyezési eljárást illeti, világosan fogalmazunk azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása van a gyógyszernek a betegségre, amelyre felírták ezt a gyógyszert. Ha ugyanakkor engedélyezik az off-label alkalmazást, akkor az engedélyezésnél is így kell eljárni. Linda helyesen fogalmazott arról, hogy nem itt kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ennek akkor, ha megengedi, egy módosítót szeretnék benyújtani, és szeret, ezt már bejelentettem a jelentéstevőnek, nagyon hálás vagyok. A bizottság javaslat nagyon jó, és nagyon jók a jelentéstevő módosítói. Nagyon jó, hogy rájöttünk arra, hogy a stec ez nagyon jó gondolat, lehet, hogy kellene ok nélkül is ilyeneket végrehajtani, tehát amikor nem annyira indokolt esetleg, vannak hiányosságok, nagyon jó lenne, hogy ha valamit kivonnak a forgalomból, indokolják, indokolják meg, hogy miért teszik meg. Jó lenne, erről tájékoztatnának. A bizottság egy dolgot azonban elfelejtett, a bizottság felé tekingetek, például a díjak kérdése. Nincsen árszabályozás. A legutóbbi EMA tanácsi ülésen arról értesültem, hogy nagyon sok bírálat érte az EMA-t, az a baj, hogy nem foglalkoznak díjakkal, nem tudják, hogy hogy foglalkozzanak a díjakkal. Kicsit eh, ketté vagyok osztva, hogy tetszik, eh, hogy csináljuk. Tehát csináljuk úgy, mintha egy döntési eljárás lenne, és lenne ár szabályozás, akkor két év, másfél éve fog telenni az egész folyamat, vagy pedig a delegált jogi aktussal szeretnénk eljárni. Én kész vagyok erre is, amíg a parlamentnek benne vannak a céljai, és ha partneri módon jár el a bizottság, én ezzel összhangban vagyok hajlandó módosítót beterjeszteni. Én azt gondolom, hogy az ár eh, képzéssel foglalkozó eh, jogszabály delegált aktusként remélem, hogy majd előterjesztésre kerül a bizottság részéről. Azt gondolom, hogy ami az árakat, a díjakat életi, kicsit eh, aggódik, úgy látom, a bizottsági képviselő. Ön előtt volt ez, nem volt mindig kölcsönös megértés a díj vagy árképzés a kapcsolatban. Én remélem, hogy lesz egy jó végrehajtási rendelkezés, van egy módosít, amit be fogok terjeszteni, és remélem, hogy a jelentéstevő és a többiek is támogatják az én módosítomat. Köszönöm szépen. Péter Líza a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Linda, a munkát. Osztom azt a véleményt, amelyet eh, Ájóz asszony említett. Szerintem nagyon jó alap, nagyon jó munka, Linda. Azzal is egyetértek eh, Lindával és eh, Pillárral, a kapcsolatban, hogy óvatosnak kell lennünk, ami az off-label alkalmazást jelenti. Ez egy új téma, ebben a rövid időben azt hiszem nem tudjuk komolyan megvitatni. A második dolog, szerintem helyes az, hogy politikailag kísérletet tegyünk arra, hogy korlátozzuk az off-label alkalmazást. A gyermekgyógyászati termékeknél ezt megtettük. Mert azt gondolom, hogy a gyermekgyógyászati kérdésben, ott François Hostet volt a jelentéstevő, sikerült az intenzív osztályokon, ahol 90%-ról 80%-ra szeretnénk csökkenteni az off-label alkalmazást, nagyon nehéz, ha 80%-ra azonban szükségünk van, és herkulesi feladat lesz, és évekbe fog tenni, mire 80%-ot lejjebb visszük. Az alternatíva az lenne, hogy élet fontosságú gyógyszereket eh, tiltanánk be, amelyek a gyerekek életet, gyerek életet menthetnek. Azért, mert nagyon sok esetben nem engedélyezett gyógyszerekről van szó, amik viszont életmentő eh, fontosságúak. Ez egy jogi kérdés, egyáltalán tehetünk-e ilyet, tilthatunk-e ilyet be. Én azt gondolom, hogy erről nagyon komolyan el kell gondolkozni, a bizottsággal esetleg egy meghallgatást szervezünk. Nem ebben a jelentésben kellene az off-label gyógyszeralkalmazást tárgyalni. Van még egy pont, amit említenék, elmondom hozzá, nem szeretném bonyolítani az eljárást ezzel, de szívügyem az, hogy van egy kis maradékunk az eredeti 2010-es jogszabályból. Ez a Drug Fact Box, tehát a gyógyszer adatpár, a legfontosabb gyógyszer jellemzőket szeretnénk egyfajta dobozban feltüntetni a betegtájékoztató vagy a csomagolás. Nem kívánták törölni, Linda, amikor a a tárgyalásokat folytatott, a tanács ezt nem fogadta el, és hát elismerem, hogy talán a frakciók sem eléggé nagy figyelmet szentettek ennek a kérdésnek. Az élem, a gyógyszerbiztonsági szakértők azt mondják, hogy ez egy nagyon jó rendszer. A, nagyon jó, ha javítanánk a farmakovigilanciát, illetve a rendeltetésszerű gyógyszerek beszedését segíthetjük elő ez az adatdoboz előkerült a Fielner jelentésnél is. Szerintem ne ássuk el ezt a témát, a bizottságnak adjunk erre vonatkozó egyértelmű utasítást, amikor ugye a betegtájékoztatón, amikor a betegtájékoztatókat át kell úgy is struktúrálnunk, akkor építsük be ezt az adatdobozt. Én szívesen visszavonom a módosítómat, hogyha meg tudunk állapodni abban, hogy támogatjuk ezt az adattár eljárást, és egy másik eljárásban majd komolyan elővesszük ezt, a Fjellner jelentésnél esetleg, hogyha kerül sorra, ha arra sor kerül, hogy a tanácsa közös megállapodásra jutunk. Kérem szépen, hogy értsék meg, ezt mi a bizottságban erről döntöttünk, a plenáris ülésen is döntöttünk erről. Hát a sajnálatos eljárásnak köszönhetően az első olvasott eljárásnál senki sem tudta, hogy hova tűnt el ez a kérdés. Nem szerepel a szövegben ez az adattár, adatdoboz, a chatbox, szeretnék még egyszer erre a tényre e, utalni, és ehhez egy módosítót is be fogok terjeszteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE Ányék előadójának, Paravanova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm Lindának a jelentés tervezetét, a kiváló együttműködés, és köszönöm neki. Eh, az Európai Parlament elé sokkal egyszerű volt az eljárás, sokkal gyorsabban tudtunk ebben a nagyon fontos kérdésben döntést hozni. Az Európai Bizottság aktualizálta az farmakovigilancia keretet, a szegény mediátor ügy következtében és az ekközben felmerült hiányosságokat figyelembe véve. Linda megközelítését támogatom, nagyon fontos az automatikus sürgősségi eljárás kiváltása. A bizottsági javaslatban szerepel ez, nem amikor a piaci engedélyeztető hatósághoz dönt, és mondjuk biztonsági agályok miatt visszavon egy gyógyszer, így volt eredetileg a mediátor esetében több tagállamban. A jelentés tevő említi, hogy lenne egy olyan lista, amelyen azok a gyógyszerek szerepeljenek, amelyekre különleges ellenőrzési mechanizmusok volnának érvényesek. ez nagyon jó. Ami a piaci engedélyeztetés jelenti, hogy miért vontak esetleg ki a forgalom a gyógyszereket, jó lenne, ha ehhez készülne egy tájékoztató. A jó jogalkotási gyakorlatban a 2011 megállapodás végrehajtását illetően nagyon fontos a bizottság javaslatát támogatni. Arra kell összpontosítanunk, hogy miért is kívánjuk ezt az irányelvet módosítani. Ami az off-label gyógyszer alkalmazást illeti, az igaz, hogy a mediátor ügy ott off-label gyógyszer alkalmazás volt, a gyakorlat, persze a piaci engedélyezési eljárás is részt kapott ebben. Na azt gondolom, hogy <clears throat> meg kell vizsgálnunk további eseteket, óvatosnak kell lennünk néhány módosítóval kapcsolatban, amelyeket beterjesztettek. Találkoztam néhány módosítóval, amelyek azért elgondolkoztatnak, ami az ötös cikket illeti, a nem engedélyezett emekek mm, különleges alkalmazásával vagy engedélyezéssel kapcsolatban Ami a felelősségvállalás, tehát kinek a felelősség az off alkalmazása? Betegé vagy nem? Ez is egy fontos kérdés. <clears throat> Nagyon fontos, hogy megfelelő iránymutatásokat is alkalmazzon. Vielen Dank, damit haben wir die Rednerliste. Köszönöm szépen, akkor ezzel le is zártuk a hozzászállók sorát, és most a bizottság nevében Bunkasszonynak, majd Bunkasszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. megjegyzéseket fogok fűzni a különböző föltett kérdésekhez. Először is konstatálom, hogy a bizottság javaslatát támogatja a szakbizottság, és megértik, hogy mi is motiválta ezt a javaslatot. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Most a konkrét kérdéseket illetően először is szeretném azt aláhúzni, hogy, hogy Ajúzó asszony megkérdezte, Ajúzó asszony kérdésére a sürgősségi eljárással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy igen, ez az eljárás le fogja fedni a kérdés, kérdéses eseteket is. A bizottság számára különösen az volt fontos ebben a kontextusban, hogy a sürgősségi eljárást akkor kell elindítani, amikor súlyos biztonsági aggodalmak merülnek föl bizonyos gyógyszerekkel kapcsolatban. A bizottság számára nagyon fontos tehát ez az intézkedés. Második kérdés, amelyet Rót Berent asszony említett, a díjak kérdése. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy nagyon szorosan együttműködünk az EMA-val. Ma lesz például egy kétnapos, kezdődik egy kétnapos ülés egy eh, EMMA alkalmazottal annak érdekében, hogy a díja kérdését végig tárgyaljuk, és eh, ennek alapján egy koncepciós dokumentumot tudjunk majd kidolgozni, amelyet az érintettek felé majd nyilvános eh, konzultációra bocsátunk. Ennek alapján fogunk majd tovább dolgozni a javaslaton. E, és ha ezzel végeztünk, akkor teljes együttdöntési eljárás e, indul majd erről. Optimistán e, ítélve talán egy évet fog ez a folyamat igénybe venni, az eljárási lépéseket és különböző határidőket tiszteletben kell ugye ezzel kapcsolatban tartanunk. Minden esetre nagyon aktívan dolgozunk, működünk együtt az EMA-val ebben a témában. A harmadik kérdés a drug fact, box, fact boxot, tehát az írásos gyógyszertájékoztatót érinti. Ezzel kapcsolatban is írtunk eh, ki egy tanulmányt, amely az olvashatóságra, a termék karakterisztikára és a tájékoztató eh, információra vonatkozik. Most azt vizsgáljuk, hogy ez a bizonyos gyógyszertájékoztató vajon mit tartalmazzon, és úgy látjuk, hogy egyelőre a betegek tájékoztatására be, csomagba betett kis betegtájékoztató val meglehetősen sok az átfedés, ugye ez a Factbox, ez egy amerikai találmány. Az elindított tanulmány meg fogja majd vizsgálni azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az olvashatóságot javítsuk, és meg fogjuk nézni, hogy különböző helyeken hogy is néz ki ez a gyógyszertájékoztató keret. Az off-label gyógyszeralkalmazás valóban nagyon komplikált téma, sokkal mélyebben meg kell vizsgálnunk, mielőtt javaslatokkal állunk elő. Hallom, hogy sokan aggódnak a rendelet off-label dimenziói miatt, de ezeket is kezelni fogjuk majd később. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a tanácsnak adom meg a szót, hiszen ők is kértek szót a tanács nevében. Polzen asszony fog hozzászólni. Tessék, hölgyem. Köszönöm szépen. Tisztelt szakbizottsági tagok, nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem ide ma a farmakovigilanciai csomag tárgyalásához. Dorte Pózennak hívnak. A tanács gyógyszerészeti orvosi eszköz és gyógyszercsoportja, munkacsoportjának a vezetője vagyok, jogász vagyok, és a Dán egészségügyi hatóságoknak dolgozom, a gyógyszerek engedélyeztetésével foglalkozom. Nagyon örülök neki, hogy tapasztalom, hogy önök között is, az önök körében is tapasztalható ez az igény, mely szerint előre kell mozdítani ezt az ügyet. A tanács osztja ezt a törekvést. Mióta a javaslatot benyújtotta a bizottság, különösen három kérdést, három dimenziót tárgyaltunk nagyon alaposan. Az első az úgynevezett uniós eljárás, amely a 107-es cikkben szerepel, az irányelv 107-es i cikkében. A sürgősségi eljárás arról szól, hogy a prákkal együtt kell működni annak érdekében, hogy megfelelhessünk azoknak a kötelességünknek, amely a sürgős eljárást, amelyet a sürgős eljárás von maga után, de ugyanakkor nem szabad megterhelnünk a, az ügynökséget, illetve a prakot túl sok feladata, hiszen már amúgy is nagyon sok kötelezettségünk van ebből a jogszabályból kifolyólag, amely 2010-ben lépett életbe. Ezért a tanács óhaja az, hogy a sürgős eljárás automatikusan ne induljon el túl sok esetben. A másik kérdés, amely szintén nagyon nagy vitákat váltott ki, ez a rendelet 23-as cikke. Ez azokról a gyógyszerekről szól, amelyekkel kapcsolatban különösen, különös szimbólumot fognak majd bevezetni a csomagoláson. A tanács véleménye szerint ez nem lenne, nem lenne jó, hogyha ez a lista túl sok gyógyszert tartalmazna. Az aggodalmunk azzal magyarázható, hogy ha túl hosszú lenne a lista, akkor a saját célja ellen hatna, hiszen akkor ezeket a bizonyos figyelmeztető jelzéseket nem is vennék komolyan, hogyha túl gyakran jelennének meg. Ezen kívül, hogyha a betegtájékoztató a betegnek eh, valódi képet eh, kell, hogy adjon arról, hogy eh, hogy mennyire, mennyire szigorú az ellenőrzés a gyógyszerrel kapcsolatban, akkor ezt a betegtájékoztatót is folyamatosan változtatni kell, amikor a gyógyszerrel kapcsolatos körülmények megváltoznak. És ez azt jelenti, hogy addig, amíg ezeket a betegtájékoztatókat mm, átalakítják, módosítják, addig a terméket kivonják a piacról, és addig az a termék hiányozni fog. Végül pedig szeretném megemlíteni a 123. cikket, az irányelv 123. cikkét. Ez a hatóságoknak biztosított információ hozzáférésről szól a vállalatok felé, abban az esetben, amikor a piaci engedélyeztetés megszűnik, vagy nem kérvényezik a megújítását. Számunkra az volt a fontos, hogy gondoskodhassunk arról, hogy ez az információ körforgás, ez valóban működjön, mégpedig olyan módon, hogy azok a tagállamok, amelyeknek a piacain nem szerepel ez az adott gyógyszer, ezek a tagállamok is értesülhessenek arról, hogyha biztonsági okok miatt a forgalomba hozatali engedélyt visszavonják, vagy nem újítják meg. Számunkra annak a biztosítása volt fontos, hogy minden tagállam hozzáférhessen a biztonsággal kapcsolatos nagyon fontos információkhoz. Annak érdekében, hogy minél korábban elinduljanak ezek az információk. A tanács arra koncentrált, hogy egy forgalomba hozatali engedély birtokosa egy harmadik országban, aki olyan termékeket forgalmaz, amelyek amelyek az Unió valamely területén forgalomban vannak, tájékoztassa a hatóságokat a változtatásokról. Végül pedig szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a Dán soros elnökség a tanács nevében nagyon várja a konstruktív párbeszédet minden érintett féllel ezzel a két javaslattal kapcsolatban. Köszönöm. Vielen Dank. Dann möchte ich abschließend der Berichter. Köszönöm szépen. Linda McEvenné a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kollégáknak a támogatást. Lesznek majd módosítók, és föl is dolgozzuk ezeket, ami az off-label használatot illeti. Kollégák, ezzel kapcsolatban kezdjünk egy új jogalkotói munkát, mert ez iszonyatosan összetett, és gondoljanak bele az EMA irányvonalakról, de Antonia, mielőtt idejöttél, már pont említettem, hogy hagyd bízunk az orvosokra ezt a felelősséget. Egyetlen módosítóval ezt úgysem oldjuk meg a farmakovigilancián belül. Ajúzó asszony, hogy az ügynökséget leterheljük hát a farmakovigilancia már nem egy olyan ügy, ahogy volt a ré, régebben, hogy Londonban összeülnek a szakértők, és általában üléseznek, akkor reagálnak, amikor probléma van. Ezért aztán a mediátorhoz hasonló esetek nem kell, hogy újra előforduljanak. Ez a változás. Aztán a tanácssal kapcsolatban vannak adataink, hogy évente hány eset van, és hogy mi a legsürgősebb. De ami igazán fontos, hogy vannak sürgős eljárások, és vannak olyanok, amik nem sürgősek ugyan, de azért legalább olyan fontosak. Erre jó a 31-es cikk. A mediátor esete sokszor beszéltünk, és aztán nem történt semmi. Ez elfogadhatatlan. Az EMA nem lehet csak egy találkozó hely Londonban, hogyha az adófizetők fizetik ezt, akkor a szakértőktől cserébe valamit el is kell várnunk. Úgyhogy a tanácsban megoldásra van szükség. Ha igazi vészhelyzet van, megoldást kell találni. Ha nem találnak megoldást, akkor miért nem? tudni kell erről az embereknek. Tehát mindent prioritás szerint kell kezelni, és az embereket nagyon aggasztja például a médiátor ügy. Köszönöm kollégák, remélem gyorsan megegyezünk, és július közepétől sokkal jobban lehet biztosítani a gyógyszerbiztonságot Európában. Elnök, köszönöm szépen, Linda McEwen. Köszönöm az elnökségnek, hogy eljöttek ma. A határidő módosítókra április 27-e. A raportőr azt mondja, hogy azért ilyen rövid a határidő, mert májusban már szavazni akarunk, itt, május 8-án. Tehát a módosítókat kizárólag angol nyelven lehet beadni. És aztán szavazunk szeptemberben a plenárison. Jó? Akkor lezárom ezeket a napirendi pontokat. A titkárság most szólt, hogy szívesen segítenek a módosítók angol nyelvű megszövegezésében. Aztán most 20-as napi rendi pont, ez pedig önkéntes és térítésmentes szövet és sejt adományozás. Kudákis kolléga, hagyjam meg önnek a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon érdekes jelentés. Köszönet az árnyék előadóknak. Nagyon érdekes visszajelzéseket kaptam. A fő dolog ezzel kapcsolatban az önkéntesség. Tényleg erre fókuszálunk, a visszakövethetőségre az a cél, hogy az előző jelentésünkkel az a szerv adományozásról azzal összehangoljuk. Most szövetekről van szó, sejtekről, de nem térítés ellenében. Három területre koncentráltam, az őssejtekre, nagyon-nagyon sok kutatást végeztem. Tudnia kell mindenkinek, hogy ezek életmentő sejtek, aztán a köldögzsinórvér, tudom, ellentmondásos lesz, mert vannak magán és vannak állami gyűjtőközpontok. Én azt mondom, hogy az állami megoldás ugye nagyon jó, de a magán megoldást is támogatnunk kell, illetve a két szektor együttműködését. Nem kell döntenünk, hogy melyik éljen tovább. Aztán van egy kerület, az úgynevezett természetbeni juttatás. Nem, lehet, hogy ezt nem ismerik, főleg az Egyesült Királyságban létezik. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan egyének, akik nem tudnak hozzájutni könnyen az ilyen irányú kezelésekhez. Azért, hogy elősegítsék azt, hogy petessejtet, spermát adományozzanak, ezért támogatják őket. Nem nagyon elterjedt az Európa más részén, úgyhogy hagyd magyarázom meg. Tehát például a petesejt donálásnál, <clears throat> amikor valaki termék termékenyítési procedúrán esik át, egy IVF kezelésen, akkor petesejtet adományozhat a nő a klinikának, és cserébe a klinika elengedi a kezelés költségét a nőnek. Tehát ez egy kölcsönös segítségnyújtás, és nincs benne pénz, ugyanez vonatkozik a sperma donálására, és a kriogenezises eljárásokra. Az Egyesült Királyságban ezek öt évig ö, térítésmentesek, hogyha a petesejtet adományoz az adott alany. Ez elősegíti azt, hogy többen részt vehessenek ezekben az eljárásokon, anélkül, hogy anyagilag terhelni őket. És mi nem szeretnénk, hogy itt a pénz szerepet játszom. A módosítók határideje harmadika, ha jól emlékszem, május harmadika. Szeretném tudni, hogy az emberek mit gondolnak erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Árnyék előadók. Péter Líze, tessék. <coughs> Köszönöm szépen Marina után kézasszonynak a munkáját. Köszönöm, valóban ez a jelentés tervezet nagyon jó alapja a közös munkánknak. Világos üzenetet fogalmaz meg. Azt akarjuk, hogy a sejt és szövet adományok önkéntesek és térítésmentesek legyenek. Üdvözlöm a 23-as pontot, ott szerepel egy régi követelésünk az Európai Parlament részéről. Mindig azt szeretik, szeretek volna, ha lenne, jogilag lenne szabályozva az önkéntes és térítésmentes szerv adományozás. Itt van, olyan irányelvet szerettünk volna. Ez akkor volt, amikor az irányelvről tárgyaltunk, akkor nem volt erre lehetőség, a miniszterek tanácsával szemben és a a szemben nem tudtuk keresztülvinni, ez az idők megváltoztak azonban. E, Janakudákis e, kolléganő hivatkozik is e, a szervatományra vonatkozó irányelvre, ahol világosan megállapítottuk, az Európai Bizottság nem csak egyetértett, hanem javasolta is, a tanács is egyetértett ezzel, hogy a tagállamok garantálják azt, hogy az önkéntes és térítésmentes szövetését adományozás megvalósulhasson, a, az, tehát az, a szervadományról szóló irányában határozottabban szerepel, mint a szövet és adományozás esetében. Az ok az az, hogy akkor más jogi helyzet alakult ki, amikor elfogadták ezt az irányelvet. Idekö, időközben az alapjogi kárta része, a Lisszaboni szerződésben szereplő feltételeknek köszönhetően része, tehát EU jogi elv az adományok, a szervek adományozásának kérése. Szerintem nagyon is okosan fogalmaz a jelentést, Nagyon fontos, hogy felhívjuk a bizottság figyelmét arra, hogy ezt a megfogalmazást igazítsa ki. Az irány irányelv alapján. Ez a központi eleme szerintem ennek a jelentésterveznek. A nyomon követhetőség is szerepel, ezt nagyon is kell támogatni. A 9-es pontban világosan szerepel az online kereskedelem. Ez egy olyan követelmény, amelyet mindenfajta feltartás nélkül támogatok. Marina említette, a köldök zsinór vér nagyon fontos, azt hiszem, itt van feladatunk. A jelenleg irányában az szerepel, hogy a tagállamok arra törekszenek, hogy garantálják az önkéntes, térítésmentes adományozást, akkor azt gondolom, hogy ez egyfajta kötelezettség a köldögzsinórvér esetében is. Különböző rendszerek vannak a tagállamokban, nagyon gyakran nem tájékoztatnak elegendő mértékben erről, nem is ösztönzik, Szerintem helyes az, hogy Marina Ianakodakis ezt előtérbe helyezte, a vita előterébe. Erről majd beszélnünk kell, mármint arról, hogy valóban a magán és a köz bankokat, szervbankokat egy szintre tegyük el. Az Európai Parlament követelése a nyilvános, vagy a közbankokra vonatkozna. A mostani tudomány állása szerint a terápia sokkal elterjedtebb, több az alkalmazás, úgymond kiforrottabbak ezek a rendszerek, de azt hiszem, etikailag is ez az elfogadható, de nem hiszem, hogy a magán köldögzsinór bankokat nem szabad betiltani, vagy rosszabb fényben feltüntetni. Akik betartják a szabályokat, a minőséget, biztonságot garantálva, nagyon fontos a kereskedelem betiltása, nem lehet sejtekkel, szövetekkel kereskedni, ez szerepel az alapjogi kárt, kártában, az emberi test, az emberi szervek nem bocsáthatók kereskedelmi forgalomba, ha ez szerepel, ha ez betartják a magánköldök zsinór, vérbankok akkor fontos szerepet játszanak, erről tájékoztatni kell, arról, hogy milyen terápiás opciók vannak, és, és mi nincs még. Én néhány résznél azt szeretném látni, ha kicsit pontosítanánk, javítanánk a jelentést, mert a jelenlegi jogalap nem tökéletes, de a jelenlegi jogalapon is arra ösztönözhetjük a bizottságot, hogy kicsit nézzen jobban oda, hogyha az irányelben az szerepel, hogy a tagállamok azt a törekszenek, hogy az önkéntes adományozást, térítésmentes önkéntes adományozást lehetővé tegyék, aztán a J perambulum kezésben szerepel az i pontosabban elnézést, 11 ország vezetett be politikai intézkedéseket, olyanokat, amelyek célja a szövetés sejt ellátásban az önellátás elérése, ez nem felel meg az irányelvnek. Én azt szeretném, ha világosabban fogalmazza a bizottság. Nekünk is azt ki kell emelnünk, hogy csak 11 tagállam felel meg az irányelvben foglaltaknak. Néhány konkrét esetet is meg kellene nézni, amelyekről ismereteink vannak, szakértők tájékoztatok erről, ami a romániai peteseit, adományozókat illeti, egy fél éves fizetését arra ösztönözték őket, hogy peteseteket adományozanak. sőt volt, hogy életveszélybe kerültek ezek a nők. Egy fél éves fizetés, aztán nem kompenzáció, az ember az életével játszik, és akkor az illetékes biztos nem igazán válaszolt kielegítően. Daniel kollégánk hasonló Dán helyzetről tudott beszámolni, ott pénzek is szerepeltek a történetben. Ilyen helyzeteket nem lehet elfogadni a jelenlegi törvénykezés nevében. Szerintem, ha szigorítunk, akkor jobbat életünk el. Marina Janikodakis utolsó pont. Benevényként hát a természetbeni jutatás. Itt azért oda kell néznünk pontosan. arról van szó, hogy Mm, egy házas pár, egy, a, a, a, a feleség betegsége miatt nem termékeny, egy másik párnál ott a férfi a baj, nincs elég sperma, vagy nem jó minőségű, akkor ez olyas valami, amin el lehet gondolkozni. De amikor ez az úgynevezett lefagyasztandó, tehát az, hogy fizet, amikor térítésmentesen adnak valamit, amikor pedig térítés kellene fizetni, ez tehát gyakorlatilag az, hogy most nem pénzet érítünk, hanem mással, tehát, hogy mondjuk, ugye szó hogy a kezelést ingyen kapja majd a pár, ha ingyen adományozza mondjuk valamely szervét. Azt hiszem, ezzel a megfogalmazáson egy kicsit dolgozni kellene. Nem akarjuk azt, nem akarjuk megakadályozni azt, hogy párok együttműködjenek, de amikor arról van szó, hogy az emberi testét fizetni kell, térítést kell fizetni, akkor szigorúnak kell lenni, azt hiszem ebben egyetérthetünk. A jelentéstevő asszonyon folytatott tárgyalások olyanok voltak, hogy azt hiszem, hogy tényleg ugyanabban az irányban kívánunk haladni, a megfogalmazáson kell javítani, hogy valóban a többséget megnyerjük a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Péter Líze, következő Vittorio Prodi. Eh, grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni jelentéstevő munkáját, és természetesen nyitott vagyok az e, e témában folytatott vitára. Nagyon fontos témáról van szó. És semmiképpen nem mozdulhatunk el arról az elvi alapról, hogy nem szabad fizetni az emberi testén, testért, ezt mindenféle szövet és sejtadományozási szempontból meg kell tartanunk. Az emberi test és az emberi test részei nem válhatnak piacon forgalmazott termékké. Egyébként ennek beláthatatlan következményei lennének. A az, a szervadományozás ugyanakkor hozzájárulási kérdés is. Még mindig vannak kérdések a szervekhez való hozzáférés, a szervek elérhetősége terén. Hogyha az illető, akinek a szerveit át lehetne ültetni, nem rendelkezett pontosan arról, hogy ehhez hozzájárul-e vagy nem. A nem rendelkezést ugyan tarthatnánk hozzájárulásnak, de ezzel kapcsolatban sokkal nagyobb biztonságot kell teremtenünk, mint ami jelenleg létezik. Hogyha a potenciális donor elhunyt, akkor tudnunk kell, hogy pontosan mire van lehetőségünk. Líze kolléga is megemlítette a természetbeni juttatásokat, tényleg ez is egy olyan kérdés, ami még megoldatlan. A jelentéstevő azt írja, hogy ez egy bizonyos szerv csere formájában létesülhetne. Én nem hiszem, hogy ez az egyetlen lehetséges elemzés, illetve értelmezés. Ezzel kapcsolatban nekem csak az lenne a gondom, hogy ez esetleg, némely esetekben szervkereskedéshez vezethet. Ezért véleményem szerint jó lenne, ha elkerülnénk a természetbeni juttatások kifejezést. Én ezzel kapcsolatban módosítót fogok benyújtani. Aztán a köldök zsinórvér. és a köldök zsinórból, vérből kinyert őssejtek. Ezzel kapcsolatban nagyon nagy a ö, nyilvánosság figyelme, rengeteg vita folyik erről, és nagyon sokan adományoznak ilyenfajta sejteket. Ugyanakkor a szakértők, akikkel én konzultáltam, azt mondták, hogy nagyon óvatosan kellene eljárni ezekkel a sejtekkel. A köldögzsinó vérből nyert sejtek, lehet, tartalmazhatnak őssejteket, de ezek az őssejtek nem feltétlenül jobbak, mint az olyanok, amelyeket egy élő szervezetből vonnak ki. az élő szervezetekből kivont őssejtekkel kapcsolatban nagyon sok jogszabály létezik már, de a köldögzsinórvérből kivontakkal kapcsolatban szinte semmi. amennyire én tudom, a köldögzsinór vérből kivont őssejtek őssejtekkel kapcsolatban valóban megvan a szándék arra, hogy egy bizonyos piac alakuljon ki. És ezzel azért egy kicsit óvatosan kellene eljárnunk. A köldögzsinórvér valóban hasznos lehet, de nem szükségképpen fogja megoldani a, az őssejtekkel kapcsolatot problémát. Úgyhogy ezzel kapcsolatban tényleg arra intek, hogy nagyon óvatosan kezeljük ezt a kérdést. Nem szeretnénk, hogyha elpiacosodna ez az egész. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok Marinának jelentéstevőnknek ezért a jelentését. Azt hiszem érezzük már, nem annyira konszenzuson alapul, mint gondolnánk. Vannak olyan nevek, amelyekről már szólt eh, Marina és a többi kollégám, mm, többször szavaztunk erről, és más vitákat is folytattunk, néha nagyon ellentmondásosak voltak ezek a eh, most ami az önkéntesség, a térítésmentesség, a névtelenség fogalmai körül az azért voltak azért ellentmondásos vélemények, ami a eh, szakképzett a szakembereket, a kórházi személyzetet illeti. Azt gondolom, hogy itt a, nagyon fontos a szemantika. Alapvető fontosságú a megfelelő kompenzáció, térítésmentés, nem javadalmazásról van szó, hanem egyfajta kompenzációról, hiszen amikor valaki donor, eh, szövetés sejt donor, hát vannak persze hosszú, bonyolult és kellemetlen folyamatok, amelyeknek alá kell vetnie magát az embernek. Néha azért nagyon sok képmutatás övezi ezt a vitát, elnézést, ha talán túl eh, erősen fogalmazok. Erről majd beszélnék eh, a kolléganővel. Péter is beszélt arról, egg sharing, eh, nem tudom, hogy mi ez ne pénzről beszéljünk, kompenzáció, az szerintem világosabb, őszintébb, pénzről van szó, ha pénzről van szó, akkor mondjuk ezt nevezük nevén. Hogyha egy dolgot egy Ugye Péter Líze azt mondta, nem az én filozófiámat követi ugyan, de ugyanazt mondta el az, hogy egy adott kezelésért nem kell fizetnem, ha helyette vagy cserébe adok valami mást. Hát a négyes ötös ponttal kapcsolatban, hát ezek akasztóak, mert ami az indoklást illeti, nagyon is korlátozó megközelítést fogalmaz meg a kompenzáció kapcsán. Szeretném elmondani, hogy nem tartják tiszteletben azt, ami 14 tagországban történik, ahol humanistább, progresszívabb a törvényhozás. Nyilvánvaló, hogy módosítókat fogok benyújtani, szeretném helyreállítani nem csak az egyik filozófiát, hanem egyfajta egyensúlyt szeretnék teremteni. Nem szabad, hogy szerintem rosszul értelmezett humanizmus nevében szólunk. Több donor, több beteget teszünk félre azért, mert a, a rosszul értelmezett humanizmus nevében járunk el. Tudjuk, hogy történnek dolgok határokon átnyúló módon. Van azért orvosi turizmus, nagyon fontos kérdés ez, Tudjuk, hogy a névtelenség az is egy fal, egy áthatolhatatlan fal, több ezer, több tízezer talisz baba van Brüsszelben, Spanyolországban. Hát azt hiszem, ez egy olyan helyzet, amelyről szólni kellene. Más, van azért divergencia, más nézetelítésen sem a jelentéstevővel. Márina azt mondta, a legfontosabb kérdés a prioritás, az voluntary, az önkéntesség. A fő szó az egyensúly, az equilibrium. Most az elvek és, és a hiány között. A bizottság jelentésének első eleme, ez egy drámai hiány alakult ki. Nagyon sok a várakozó beteg. Európában, a tagállamokban nagyon sokan várnak szövetre, sejtre. Én azt gondolom, például a csontvelővel kapcsolatban is nagyon nagy a hiány, tehát eh, én szerintem nagyon fontos, hogy válaszoljunk erre a kérdésre. Drámai hiány alakult ki. Szövetben, sejtben, csontvelőben. Nyilvánvaló, de hát eh, jó lenne egy olyan fellépési tengert kialakítani, amely jobban működik. 2004-ben jött létre az első irányelv, azóta is folytatjuk a tárgyalásokat. Nagyon fontos tehát a bizottság eh, több mindent említ, ugye például az ősejteket, a köldögzsinór vérből eredeztethető sejteket, a 2004-es irányelvet azért hozzá kell igazítani az azóta bekövetkezett klinikai fejlesztésekhez, innovációhoz. A 23-asra kapcsolatban az ott látható um, Pródi úrhoz csatlakozom. Nagyon fontos az, hogy azt kell kérni a bizottságtól, hogy valóban tegyen valamit. Már egy állásorolást készítettünk Péter Lízellel és Arois Péterlével 2011-ben. A kérdés tehát ugye azon sejtekkel kapcsolatban, amelyek a köldögzsinór vérből származnak. Nem vagyok orvos, nem vagyok tudós, nem vagyok szakértő, de a mi feladatunk meghallgatni, meghallani a kéréseket, a, a, az igénylőket. Én azt gondolom, nagyon sokszor beszéltem Glücksvan asszonyjal, aki az egésznek az úttörője, az ellentétét mondta. Szombaton egy hosszú interjút láttam egy kilenc éves belga gyermekről, nem, egy, nem rákban szenvedett, hanem a köldösi Norvérből nyert sejten meggyógyult egy kisfiú. Na most azt gondolom, a korlátozás, a tiltás az nem működik. Egy olyan jogszabály kellene, amely progresszív, szeretném, hogyha a bizottság ambíciózus lenne, egy százalékát gyűjtik össze az Európai Unió összes köldöksinor vésegyének. Azt gondolom, hogy nem értük fel, hogy mi mindent lehetne elérni ezzel. Én azt gondolom, hogy ezt akartam elmondani, ezt tartottam lényegesnek. Köszönöm szépen. Margarita. Köszönöm szépen, Margarita Aukernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen Vodakis kollégának ezt a kiváló jelentést, és azt, hogy érdekelt abban, hogy mindannyiunk véleménye szerepeljen a jelentésben. A vitában valóban kiderült, hogy hogy megosztottak vagyunk még. Remélem, hogy előbb-utóbb majd konszenzus tudunk kialakítani. Mindannyian egyetértünk abban, hogy humani, humanista módon kell eljárnunk, de nem tudom, hogy kinek van arra egy leírás, hogy mi is az a humanista hiszen persze mindannyian egyetértünk abban, hogy segítenünk kell, csak hogy a gyakorlatban ez meglehetősen nehéz lehet, hiszen nagy kihívások elé állítanak azok a feladatok, amelyeknek az etikai következményeit nem feltétlenül tudjuk megítélni. Például Dániában van egy jogszabály, amely ennek én igen, amelyet én ellenzek, mégpedig az, hogy a hogy Eh, jog, jog, jogszabály szerint törvényes Dániában csak azért gyereket szülni, mert a testvére beteg, és meg szeretnék gyógyítani. Tehát tulajdonképpen ez fura, hogy egy gyerek csak azért kap életet, csak azért eh, születik meg, mert a testvére, eh, a, a, a testvére beteg, és akkor ezen alkatrésznek használjuk. Úgyhogy persze megszületik, saját élete van, de mégiscsak azért azzal a szándékkal jött létre ez a gyermek, hogy meggyógyíthassák a testvérét. Úgyhogy én szerintem itt már a határokat súroljuk az etikai megkérdőjelezhetés határai. Nagyon fontos, hogy az adományozás mindenképpen ingyenes legyen, és nagyon jó, hogy a jelentés ezt aláhúzza. Semmiképpen nem lehet pénz a dologban, de ugyanakkor a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy nagyon könnyen erről van szó, nagyon könnyen kialakulhatnak ilyen esetek. Például Dániában 2007-ben az összes sajtóorgánumban egy talán nálam egy picit fiatalabb, 60-valahány éves nő jelent meg, aki terhes lett. A vita arról szólt, hogy rendben van-e az, hogy ha egyszer idős férfiak apa, apává válhatnak, akkor lehet, lehet-e azt úgymond engedélyezni, hogy idős anyák, idős nők anyák lehessenek. Én úgy gondolom, hogy a gyermekeknek joguk van mind a két szüleikhez, és ezért azért arról tenni kéne, hogy túl idős nők ne szülhessenek gyerekek. És érdekes, hogy a vita során senki nem kérdezte meg, hogy honnan jött a petesejt, mert ugye egy ide, ilyen idős nőnek már nincs saját petesejtje. És végül kiderült, hogy ez a nő Angliába ment el, és ott kapott egy petesejtet, és amikor megkérdezték az érdintetteket, hogy ez most normális dolog-e, akkor azt a választ kapták, hogy nem, tulajdonképpen ez nem normális eljárás, hogy megtermékenyített petesejteket öreg asszonyokba ültetnek be. Tehát ebből az ügyből is világos, hogy pénz kell, hogy legyen a dologban, mert egészséges asszony önként nem adja oda a petesejtjét arra a célra, hogy azt valami idős asszonyba beültessék. Nyilván rengeteg pénz volt a dologban. Ilyen esetekben tényleg fel kell tennünk a kérdés, hogy honnan származik a petesejt. Ezért a petesejtét garantáltan fizettek, és valószínűleg nem az szokásos kompenzáció mértékéről volt szó. Nagyon jó, hogy ezzel kapcsolatban az angolok is aláhúzták, hogy ez nem szokásos. Ezeket a dolgokat szeretném minden esetet biztosítottaknak látni a jövőben mindenképpen a humanista eljárást kell szorgalmaznunk, hogy semmiféle kereskedelmi mechanizmusok ne folyhassanak be ezért kell nagyon gondosan átértékelnünk a jelentést. És ebből a szempontból a kölcsönös adományozás is problematikus, hiszen hogyha azt mondják, hogy jó, hogyha nekem adtok egy petesejtet, akkor ti is kaptok majd egy petesejtet, és akkor itt megint lehet, hogy a növérek, vagy a barátnők, vagy valahol ismerősök is bekerülnek a az ügybe, akik esetleg segítenek a családjuknak vagy a barátnőjüknek petesejthez jutni. És ugye itt azért meg kell különböztetni a petesejtet a hímival sejttől. Mert a férfiak sokkal természetesebb módon tudnak adományozni, a nőnek viszont ki kell operálni a testéből a petesejtet. Még két dolgot szeretnék mondani. Először is a, ter- a termékenységi kezelésekről szóló tárgyalásokban is meg kell nézni, hogy mi az oka annak, hogy a terméketlenség ilyen drámai megnövekedése vajon minek tudható be. Férfiaknál és nőknél is. Ugyanis ez, ez egy valódi ö, probléma most már, és ezzel is foglalkoznunk kell, hogy miért lépett föl hogy hogy tudjuk, milyen eszközökkel tudjuk visszafordítani ezt a folyamatot. Másik pedig, amelyet meg szeretnék még említeni, a köldögzsinórvér kérdése. Volt egy kérdés feltevés kérdés-válasz szesszió, amiben azt a választ kaptuk, hogy nagyon vigyázzunk el azzal, hogy mindenféle gyógyítási lehetőségeket ígérjünk a köldögzsinór vérből nyert őssejtekkel, mikor valójában még nagyon keveset tudunk arról, hogy ezek a sejtek hogy fejlődnek és mit tudnak tenni. Nagyon okos dolog köldögzsinórvér bankokat alapítani, de csak korlátozott számban. És nem ígérhetjük meg minden szülőnek, hogy, hogy szervizelni tudjuk a gyereküket amennyiben vigyáztak, és amennyiben a szüléskor a koldogzsinórvért levették és bankba tették. Mielőtt ezt meg tudjuk tenni, addig még nagyon sokat kell kutatnunk ezen a területen. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen hozzáférése ezekhez a bankokhoz, és minél nagyobb lesz az európai ügy, ügy, együttműködés, annál könnyebben tudunk majd egymás forrásaihoz hozzájutni, annál könnyebben ki tudjuk használni egymás lehetőségeit és meg tudjuk találni azokat a sejteket, amelyekre egy adott páciensnek, páciensnek szüksége van. Dániában ugyanakkor mindenkinek az a véleménye, hogy ezt hivatalosan és a közszféra igazgatásával, nem pedig magánúton kell biztosítani. Ezzel azt is biztosítani tudjuk majd, hogy nem, nem szállonganak majd mindenféle kétes históriák az ilyenfajta esetekről. Elnök, köszönöm szépen. Még három hozzászóló van a listámon, és aztán ezt le is zárom. Grosztet, McEwen és Rothbéren kolléganők szólhatnak még. Tehát három percet kérem, hogy tartsák be, mert utána még a bizottságnak is szeretném megadni a szót, és végül a jelentéstevő is le fogja zárni a témát. Grosztet asszony. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnnek, Janek Udakis asszonynak, kiváló minőségű a jelentése. Ha megengedik, sosincs elég időnk, mindig amikor az végén kerülünk sorra, egy dologról szeretnénk szólni, amely valóban szívügyem. Évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Azokról a sejtekről vannak, ö, van szó, amelyeket a ködök zsinórban vérből nyerünk, a köldök zsinol ősetekből. Néhány kollégámmal nem értek egyet, akik nagyon is tartózkodak, vonakodóak. Azt hiszem, hogy ma súlyos az, hogy úgy gondoljuk azt a legtöbb esetben, hogy a köldök zsinol az egy kórházi szemét, vagy hulladék. Nos, nem gondolják azt sokan, hogy új terápiákat lehet találni ezeken. Meg vagyok arról győződve, hogy pár év múlva, nem tudom, hogy mennyi idő múlva, lehet, hogy évtizedek múlva, lesz majd nem, nem egy gyógyszert készítenek egy egész populáció számára, hanem olyan gyógyszerek készülnek, olyan terápiák lesznek, amelyek testre szabottak, egyéniek lesznek, és lehetővé teszik, azokat a betegségeket, amelyeket ma nem tudunk még meggyógyítani. És akkor is, ha a kutatás sokat fejlődött, az a tény, ezen a téren is hihetetlen eredményeket éltünk el. Akkor is, ha nincs meg minden válasz arra a kérdés, amit föltesszünk. Nincs jogunk ma ezt a lehetőséget elvetni. Sajnálom, hogy az én országomban azt mondják, hogy azért nagyszerű kórházaink vannak, nagy névek vannak. Rendszeresen nem, hogy nem gyűjtik össze a köldök zsinór sejtet, a költőksínonnak vannak olyan elemei, amelyek sokat ígérő, megfelelő terápiakat lehetővé tevő sejteket tartalmaznak. Nem szabad ezt kórházi hulladéknak tekinteni, meg kell őrizni, tárolni kellene bankokban, ugye hát ö, megfelelő szobahőmérsékleten szállítani lehet, 21 órán belül el lehet jutatni ezt a köldögzsinort, illetve a köldögzsinor vért. A a repülővel még gyorsabban el lehet jutatni ezekbe a bizonyos bankokba. Igen, közbankok, igen, magánbankok. Nyilvánvaló, hogy a szabályok, a feltételek szigorúak kellene legyenek, mert nem szabad, hogy kétsebességes gyógyászat alakuljon ki a magánbankokhoz hozzáférnek a gazdagok, a szegények meg nem. Én azt szeretném kiemelni, a köldögsínó kérdése szerintem nagyon fontos sok évet veszítünk, sok perspektívát vesztünk. Az Európai Bizottság ezt a kérdést már föltettem egy ideje. Az Európai Bizottságnak egy nyilatkozatban kell azt kérni, hogy minden tagállam szervezkedjen meg, abban az értelemben szerveződjön meg úgy, hogy a megfelelő köldögzsinór sejteket gyűjtsék össze. Köszönöm szépen. Haszmaszkoztett Linda McKevin, utána pedig Dagmar Hortbihant. I want to thank Köszönetet szeretnénk mondani Marinának a jelentéséért. Sokakkal egyetértek. Egy dolgot szeretnék kiemelni, Péter Léze már említette, az önkéntes adományozás, különösen a mesterséges megterkenyítésnél a petesejt adományozása. Néhány évvel ezelőtt, mielőtt Marina te képviselő lettél volna, volt egy eset, egy román hölgy úgynevezett természetbeni juttatásokat kapott pete sejtért cserébe. Amikor megvizsgáltuk, hogy ez pénzben kifejezve mennyi értéket fedett le, hát jó sokat. Úgyhogy amikor petesejtet adományoz valaki, egy fő beavat, egy beavatkozás súlyosat jelent, és akkoriban <laughs> azt a választ kaptam, hogy önkéntesen adományozta a hölgy a petesejtet. És föltettem a kérdést magamnak, hogy ugyan már egy a 25 évesen minek adományozna önkéntesen petesejtet csak jó indulatból. És akkor hatalmas volt itt a vita. A az Egyesült Királyságbeli megtermékenyítéssel foglalkozó szervezet beavatkozott, és Romániába bezárták azt a, ezt a létesítményt, de most nagyon óvatosnak kell lennünk, nehogy olyan megoldási lehetőségeket kínáljunk, aminek a során ki lehet használni fiatalokat. Ez nem egy egyszerű eljárás. Kockázatosan ők egészségére nézve és hosszú távon veszélyeztetheti az egészségüket. Ezért csak pénzügyi szolgáltatásért ne tegye meg ezt senki, úgyhogy így kell megfogalmaznunk ezt. Köszönöm, Linda. Dagmar, köszönöm szépen. Már sok éve tudjuk, hogy a szerv donáció illetve a szövetek és sejtek adományozása egy nagyon érzékeny kérdés. Frederick Ries azt mondta, nyúljunk vissza a régi jogszabályokhoz. Én nem tanácsolnám ezt. Akkoriban árnyékelőadó voltam. És nagyon fájdalmas szülés volt az a jogszabály. Nikolási urat megkérdezhetnék, hogy akarja még egyszer ezt a procedúrát mindig csak az embrionális őssejtekről beszéltünk, és egy teljes etikai vita kezdődött, hogy Frankenstein-t hozunk el létre. Úgyhogy hatalmas a joganyag. Hogy néz ki a gyakorlata a tagállamokban? Ezt kell megvizsgálni. És mi mit akarunk? Hát, a gyakorlat a tagállamokban abszolút eltér egymástól. Hogyha erről a témáról beszélünk, akkor legyünk elég bátrak ahhoz, hogy egy etikai tanulmányt készítsünk. Például egy petesejt adományozással, amely nagy beavatkozásokkal jár, hormonkezelése jobb vagy rosszabb, mint például a gerincvelőnek az adományozása. Hiszen, bocsánat, csontvelő adományozása a vérrák kezelésére. Most melyik az értékesebb? Mi fogunk dönteni? azt fogjuk mondani, hogy a vérrákosnak adományozos, adományozott donáció az értékesebb, míg a peteset kevésbé. mint a kettő nyilvánvalóan hatalmas kockázatokkal jár. Aztán a véradás, amit már természetesnek tartunk, vagy a hímével sejtek adományozása, amit szintén annak természetesnek veszünk. Auken asszony azok a szülők, akiknek beteg gyereke van, szenvednek. Nincs egyetlen törvény sem, semmelyik országban sem, amely egy szerviz gyereknek a létrehozását lehetővé tenni. Lehet, hogy Kínában, de nem az EU-ban. Nem mondja ki a törvény, hogy szabad vagy nem szabad a gyermeknek megfogad, megfogadnia, hanem azt mondjuk ki, hogy mennyi idős lehet a gyerek, szabad e belőle venni szövetet vagy sejtet. Ha nem szeretnék ezeknek a szülőknek a helyében lenni, akiknek így kell dönteni, hogy az egyik gyereküktől sejtet vagy szövetet vegyenek, hogy egy másik gyereküket megmenthessék. Szerintem senki nem szeretne könnyen egy ilyen ö, döntést hozni. Úgyhogy kicsit legyenek már óvatosabbak azzal, hogy milyen hangnemben vitatkoznak erről, mert néha fájdalmas. Azt arra kellene koncentrálni, hogy mi a százalékos esélye a jótékony hatásnak a, az adományozásnál. Költöksínór, költöksínórvér, összejtek. Igen, személyre szabott gyógyítás nem sokára bekövetkezik. Lesznek olyan gyógyszerek, amelyek speciális csoportokat céloznak majd meg. Ezt jónak tartom. De nem akarok magán szövet vagy köldök zsinórvér bankokat látni. Szerintem ezt nem lehet iparákként kezelni. Miért nem érthettük el azt, hogy maguknak a kórházaknak legyen? Nem tudom, hogy aki rákos vagy más megbetegedése van, miért nem adományozhass, miért nem adományozhatja előre a sejtjeit egy kórház bankjának? Miért nem mondjuk azt, hogy a tagállamok kórházainak ez kötelezettséget? Hát ezt szeretném látni ebben a dokumentumban. Elnök, köszönöm. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót, ha lehet 5 percre, tudom, hogy kevés, de ez nagyon fontos vita. Egy jó vita. A bizottság, és utána a raportőr. Thank you, Mr. Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli a jelentéstevő által elvégzett munkát. Tudjuk, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy elérje ezt az eredményt, és ha látjuk, megnézzük, akkor látjuk, hogy nagyon jól struktúrált jelentés ez, annak ellenére, hogy a mai vita is megmutatja, mennyire bonyolult a téma. A bizottság osztja a parlament aggodalmát, tudja, hogy jó egyensúlyt kell teremtenünk egyrészt a között, hogy új, megbízható terápiákat tudjunk biztosítani a polgároknak, másrészt pedig a között, hogy ez semmiképpen ne végződjön azzal, hogy az emberi test és részei kereskedelem tárgyává válnak, sőt, akár emberkereskedelem tárgyává is a bizottság mandátuma biztonsági és minőségi kérdésekre korlátozódik, és nagyon sok ma, mai vita során is felmerült kérdés már a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ez aztán tovább bonyolítja a vitát és a kérdést. Például a kompenzáció, például a kompenzáció és a fizetés közötti különbség is ilyen kérdés. Az, hogy a különböző tagállamokban a különböző helyi körülményeknek megfelelően más és más szokások alakultak ki. A bizottság üdvözli a jelentést, vannak bizonyos kulcsfontosságú tényezők, amelyekre én szeret, mi szeretnénk koncentrálni, például a nyomon követhetőség és az átláthatóság nagyon sok aggodalmat eloszlathat majd. A bizottság azért is hálás, hogy a köldögzsinórvér témája ennyire hangsúlyos szerepet kap a jelentésben Néhány erre vonatkozó javaslat nagyon jó és fontos. Amikor a köldögzsinórvérből vett őssejtekről beszélünk, akkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy ezek nem embriókból származó őssejtek, hiszen ö, emiatt bonyolódik meg nagyon a vita. Tehát mi nem azokról az őssejtekről beszélünk, hanem az olyan őssejtekről, amelyek a csontvelőben is megtalálhatók, és amelyeket már 50 éve használunk leukémia és más rákformák gyógyítására. És ezek jövőbeni lehetőségeket is rejtenek, jövőbeni terápiák felhasználásra de még nem használjuk ki megfelelőképpen ezeket a lehetőségeket, ezért nagyon fontos, hogy legelsősorban az információ áramlást javítsuk a nyilvánosság felé. Ezért örülök annak, hogy a 16-os pont pontosan a figyelemfelkeltő kampányokról szól. A köldögzsinórvérrel kapcsolatban még az is fontos a bizottság számára, hogy ne arról szóljon inkább a vita, hogy magán vagy közbankok legyenek, hanem arra koncentráljunk, hogy a biztonság és minőség biztosítása érdekében meg kell teremtenünk a jó működési kereteket. Attól függetlenül, hogy magán vagy köz szinten fog majd ez folyni, és a bizottság most keresi azoknak a projekteknek a lehetőségét, amelyek ezt betölthetik. Tehát lesznek minimális biztonsági és minőségi követelmények, amelyeket mindenkinek be kell tartania. A köldögzsinórral kapcsolatban általánosságban az a szándékunk, hogy nyilvánosan hozzáférhető legyen a köldögzsinórvér minden polgár számára. Ez a legfontosabb vezérlő elvünk, és azt hiszem, hogy ezt a jelentéstevő is nagyon jól megfogalmazta 18-as pontban. Várjuk a jelentés végleges változatát, és amikor ez elkészül, akkor nagy örömmel fogjuk látni azt, hogy a tagállamok a bizottságaihoz is eljut majd ez a jelentés, hiszen ők, az ő számukra is nagyon fontos ennek az ügynek a nyomon követése. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Thank you. I'm have... Köszönöm szépen, igyekszem gyorsan válaszolni. A könnyűekkel kezdem ami a természetben a jutatás illeti. Nem pénzről van szó, nem barterkereskedem, nem szerf cserebere lesz ez, és üdvözlöm majd azt a módosítót, amelyel tisztázza. Szívesen kiadjam ezt az egész kérdést. Nagyon fontos az, hogy egy az egyben történik az adományozás. Ami az önkéntességet illeti, igen, önkéntes, de hát persze az utazási költség, a ki, munkába való kiesés, jövedelem kiesés kompenzálása nagyon fontos. Ősejtek, valaki említette a csontvelőt, a csontvelő fontosságát, nagyon fontos, de az ősejtek úgy tűnik, hogy már túltesznek a csontvelőn. Az Anthony Lowland csak ősejtekkel foglalkozik, amely csontvelőből ki nyert ősejt, több is van belőle a csontvelőből. Jobban lenne erre a területre összpontosítani az önkéntes adományozás valaki. Nagyon érdekes dolgot említett barát, egy barátnak ad egy petesejtet, ugye ves, vesét a veséhez. Nem gondoltam ezt végig. Nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz garantálni, hogy ne legyen pénz benne. A petesejtekből babák lesznek. Nagyon nehéz koncepció egy asszonynak. A, tehát nézzük meg, de nézzük meg, hogy hogyan lehet megcsinálni, ha meg lehet. Nem tudom, hogy meg lehet e ezt valósítani. A legnagyobb terület, amiről beszélünk, ugye a köldögzsi Norvéért. Jártam kórházokban, láttam, hogy hogy történik, beszéltem az egyik vezető szakemberekhez Rómában, Nani úr, a nagyon kedves ember, azt gondoltam, hogy ő nem annyira tartotta jónak a köldök zsinórvét. De aztán kiderült, hogy igen, inkább aggódott amiatt, hogy nincs elég köldök zsinórvér, hogy mindenki, tehát hogy megérje ez a beavatkozás. Meg kell nézni, hogy mink van, hogy lehet valóban felhasználni a meglévő forrásokat. Azt hiszem, hogy a magánköldök zsinórvér gyűjtőpontok fontosak, a köldök zsinórvér kórházak csak nagyvárosokban találhatóak, a magánbankok ugye a kis minibuszokkal körbejárnak, az Egyesült Királyságban ez működik, leellenőriztem, a magángyűjtőpontok gyorsabban tudnak összegyűjteni, támogatják a nemzeti egészségügyi rendszert, egyfajta átláthatóság nagyon fontos, nem a pénz miatt csinálják ezt. Van egy kialakult rendszerünk, tudom, hogy többen arról szólnak, hogy hasznos-e a testvérek számára, a gyerekek számára a ködök norvér? Hát még mindig vita alatt van, tehát mindig nem szeretnénk semmilyen kaput bezárni, ha van lehetőség arra, hogy segítsünk egy gyermeken. De amit ma látunk, az, hogy nagyon sok érdekes pont van itt, és eh, én azt gondolom, hogyha ezt a, a vitát a bizottságban folytatnánk, jó lenne, hogyha határidőt kicsit eh, kitolnánk, azt hiszem, hogy ahogy Dagmar is említette, lehetőségekről van szó, jobb rendszert szeretnénk létrehozni, az embereknek szeretnénk segíteni a betegségek gyógyításában. Várom a módosítókat, és megnézzük, hogy hogyan lehet egy jó jelentést közösen összehozni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Jánák Odákis asszonynak köszönöm szépen. Nagyon jó vita volt szerintem az összes arculatát ennek a témának felvázoltuk. Nem lehet könnyen beszélni erről a kérdésről. A határidő eredetileg május harmadika lett volna. Ön azt szeretné, ha elnapolnánk ezt, a kitolnánk a határidőt. Ez azt is jelenti, hogy az egész menetrendünk el fog tolódni. Mikrofont használja, kérem szépen, kedves asszonyom. Még egy hetet kérünk szépen a módosítókra a jövő hét zöld hét, és akkor a júniusi szavazás lenne esetleg alkalmas. Ha egy héttel elnapoljuk az egészet, automatikusan csúszunk. Akkor, autom- akkor csak júniusban szavazhatunk automatikusan. Jó, rendben, ha egyetértenek az ányék előadó. Ha minden ányék előadó egyetért, akkor szeptemberben fogunk a plenárison szavazni. Jó, akkor az egészet elcsúsztatjuk egy kicsit. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. A 21-es uniós polgári védelmi mechanizmus. És az, el, az előadó Elisabetta Gardini, Elsőként ő kapja meg a szót, vezesse be a témát. Ládény asszony, kérem, tessék. Questo è la, la nostra prima occasione per uno scambio di vedute in Commissione Ambiente, anche se ovviamente... Elő, első alkalommal tárgyaljuk ezt a kérdést a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Persze ezzel kapcsolatban már voltak találkozók, nagyon sok kollégával tárgyaltam. Legfontosabb ebből a szempontból az, hogy a különböző politikai frakció, frakciók véleményét meghallgassuk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy szeptemberben szavaztuk meg ezt a jelentést, mármint a polgári védelemről szóló jelentést, szinte egyhangulag szavaztuk meg, és ezzel az európai állampolgárok elvárásainak mindegy 90%-ban feleltünk meg. Az Euróbarométer azt mondta, hogy a polgári a lakosok 90%-a abból indul ki, hogy Európának többet kellene tennie a polgári védelem a katasztrófák terén, bármilyen katasztrófa fajtáról legyen is szó. Nagy katasztróf, nem kell, hogy nagy katasztrófa legyen, ahol a szubszidiaritás elve alkalmazható, ahol tehát nem regionálisan vagy nemzeti szinten kell, vagy tudunk egyedül megoldást találni, ahol nem elég a regionális és a helyi fellépés. Éppen ezért azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy egy uniós eljárás dolgoznak ki ehhez. A bizottság javaslatát minden pontban átnéztük, minden pontját átnéztük, tehát a bizottság javaslatnak, és azt gondolom, hogy nyilván van még mit javítani rajta, de nagyon sok gondolat, amely a bizottsági javaslatban szerepel, szerintem átvehető, de hát, mint említettem, néhány dolgot azért még pontosítani, világosabbá kell tenni. Ezzel bizonyos aggályokat, problémákat, amelyek felmerülnek egyik vagy másik államban, ezekkel ezek a problémák, aggályok kiküszöbölhetők. Ja, van egy meg kell nézni, hogy milyen hatása van az adott tagállam polgári védelmi struktúrájára, Mm, azt gondolom, hogy lehet olyan struktúrát találni, amely mind, nem biztos, hogy lehetne találni egy olyan struktúrát, amely mind a 27 tagállam eh, részére elfogadható. Például a katasztrófa védelem eh, nem is létezik minden országban, van, ahol polgári védelemnek hívják. Nálunk Olaszországban az iskolában tantárgy fogalom. Van olyan ország, ahol Persze létezik maga ez a tevékenység, de nincs ilyen neve, vagy nem nevezik így. Tehát kísérletet tehetnénk arra, hogy egy közös koncepciót, koncepciót dolgozzunk ki. Mint említettem, az előzetes tárgyalások során már láttam, hogy bizonyos aggályok merültek fel, egyfajta bizalmatlanság, de ami a tartalmat illeti, a célokat illetően szinte egyet e, értünk, mindannyian a javaslat nagyon jó alap, előre tudjuk vinni ezt a projektet ezzel. A központi eleme ennek a javaslatnak az az, hogy egy adhok polgári védelmi rendszerből áttérünk egy megfelelő előzetes tervezési folyamathoz. A polgári védelem nemzeti hatáskörben marad, ezzel a javaslattal ezt nem akarjuk megváltoztatni, nem veszük el a tagállami kompetenciát, megfelelő jogalap is van, a Lisszaboni szerződés néhány dolgot átenged. A katasztrófa védelem, polgári védelem fogalom létezik. Amit itt javasolnak, az több éves tapasztalatok eredménye. Mint említettem, ez egy kiváló munkadokumentum, néhány fejezet viszonylag új, ahol például a prevencióról van szó és az előkészítésről. létrehoznak majd a tervek szerint egy európai központot, ez nagyon fontos lenne, így lehet hatékonyabbá, gyorsabbá, zöggenőmentesebbé, karcsúbbá tenni a rendszereket. Aztán van néhány pont, amely kicsit kényesebb, a pénzügyi kérdések például ide tartoznak. Aztán van kockázatmenedzsment, az önkéntesség, szak, speciális felszerelések, amelyekkel néhány tagállam rendelkezik, és amelyeket azonnal rendelkezésre kellene bocsátani. Itt azért vannak olyan aspektusok, ahol nem minden olyan világos, amiről még beszélnünk kell majd. De minden esetre ne tévesszük szem elől azt, hogy végül is arról van szó, hogy az európai polgár Európában azt érezze, hogy Európa ott van, amikor szükség van rá. Számíthatunk rá. Én úgy gondolom, hogy annyi információs kampányunk van, például a 112-es segélyhívó, európai segélyhívó számra gondolok, amely azért ismerté vált, bevált. Azt hiszem, hogy így hozzá lehetne járulni ahhoz, hogy közelebb hozzuk Európát a polgárhoz. Remélem, hogy ebben a szellemben dolgozunk együtt. Köszönöm szépen, Gárdini asszony. Akkor most az árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót. Először Edith Estrella asszonynak az SND frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük a bizottság javaslatát. Azt hiszem, hogy ez a javaslat nagyon jól összecseng az általunk négy, néhány évvel tett javaslatokkal. Mi szeretnénk, hogyha néhány eszközt egyszerűsítsenek, egyszerűsítenének, illetve nagyon szeretnénk, hogyha megvalósulna az európai szintű együttműködés. Az egy Európai Unió sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban tud reagálni a katasztrófákra, hogyha ezt összefogással teszi. És ugyanez vonatkozik tulajdonképpen a finanszírozási kérdésekre is. Úgy gondoljuk, hogy egy új fejezet megteremtése sokkal világosabbá tenné a katasztrófa védelem ügyét, és alá is húzná a tartalom fontosságát. Ez aztán lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy kezdeményezéseket tegyenek, és az Európai Unió által a nyújtott pénzügyi támogatás aztán nagyobb fokú együttműködéshez vezethet a különböző tagállamok között is van társfinanszírozása szállítási, illetve közlekedési költségekkel kapcsolatban is. A, pénz, a finanszírozásra vonatkozó javaslatok követik a 2020-as célkitűzéseket, úgyhogy ezeket január 16, 2013. januárjától meg is lehetne már valósítani. Ami a dokumentum struktúráját illeti, az is megelégedésünkre szolgál. Igen, négy különböző szekcióra oszlik, mert egyik az előkészítő, megelőző munka, aztán a, a reagálás, a külső dimenziók, ezeket a különböző tényezőket is nagyon okos bevenni a jelentésbe, és persze fontos részt foglal el a finanszírozás kérdése is. Nagyon sok pozitív aspektusa van, mert erre lesz majd akkor egy de facto garancia. Arra, hogy az együttműködés fejlődni fog, biztosítottak a gyors ott, ahol arra szükség van, és fontos, hogy a külpolitikai dimenzió is szerepeljen a jelentésben. Ilyen módon azelőtt is kikövezhetjük az utat, hogy a nemzetközi szervezetek is együtt tudjanak velünk működni, esetleg az ENSZ vagy az ENSZ valamelyik szervezete, vagy más itt illetékes nemzetközi fórum részvételére gondolok. A javaslat tiszteletben tartja a szubszidiaritás és az arányosság elvét is. Ezt is csak értékelni tudjuk. Úgy gondoljuk, hogy jó konszenzus, jó alapot teremt a jövőbeni tárgyalásoknak, és várjuk Gardini asszony javaslatát is annak érdekében, hogy a módosítókat benyújthassuk majd a jövőben. Elnök, köszönöm szépen. Most egy új kollégát üdvözölhetünk a körünkben. Tegnap már köszöntöttem őt. Tájvá kolléga, aki ugyanakkor e, árnyékjelentés tevője is ennek a jelentésnek. Szeretettel üdvözlöm még egyszer, remélem, hogy nagyon nagy élvezetére szolgál majd az itt végzett munka. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében üdvözlöm a bizottság javaslatát. Logikus lépésnek tűnik ez az elmúlt évek katasztrófáira való reagálások fényében, és annak is örülök, hogy a megelőzéssel kapcsolatban született egy új fejezet, aminek szintén nagy a fontossága. Fontos a polgárok számára, hiszen a polgárok elvárják tőlünk, hogy az Európai Unió megfelelőképpen reagáljon, amikor áradások vagy más természeti katasztrófák történnek az országokban. Elvárják azt, hogy a különböző országok segítsenek egymásnak. Úgyhogy várom Gárdini asszony jelentés tervezetét. Ennyit akartam mondani. Köszönöm. Krosztett asszony. Akkor van ideje, majdnem azt mondtam, hogy végtelen ideje van, most mindent bepotolhat, amiről lemaradt a héten. monsieur président, Köszönöm szépen, elnök úr. Ne aggódjon, azért rövidre fogom mondandómat. Meg volt, már volt lehetőségünk erről a kérdésről szólni, a, a saját kezdeményezésű jelentésről, Gátyina kolléganők jelentéséről már 2011-ben volt lehetőségünk beszélgetni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy mennyire fontos megerősíteni az Európai Unió reakcióképességét ebben az etemben, és nagyon fontos, hogy a megfelelő kompetenciákat, forrásokat mobilizáljuk a humanitárius nyújtás és a civil vagy a polgári védelem területén. Egy olyan jelentés készült, amelyet az Európai Bizottság készített, a bányai jelentésre van szó, amely több elemre hívja fel a figyelmet, és szerintem kolléganőnk Áldéni kolléga jelentésben ezeket a bányai jelentésbeli elemeket viszont látjuk majd meg kell állapítanunk azt, hogy nagyon sok pazarlásról lehet beszélni, emberi és pénzügyi források kapcsán, ugye mm, átfedések vannak, nincs megfelelő koordináció, nem elég hatékony mindez. Nagyon fontos tehát egy olyan rendszert bevezetni, amely egy integrált megközelítésen alapul. Nagyon fontos persze az önkéntesek bevonása, a tagállamok speciális kompetenciáinak a bevonása. Ugye a perem területek, a periféres területek, a tengeren túli területek nagyon is távol vannak a kontinenstől, az Európai Uniótól külön figyelmet kell szentelni a perifériális területeknek. Hmm, Gádini asszony már említette, nagyon fontos tisztelben tartani a szubszidiaritás elvét, nem csak a tagállamokét, hanem az ENSZ-ét is. Nagyon fontos, hogy Hát már sok mindent elértünk ezen a területen, hiszen ugye megvan a 112-es segélyhívó szám, azért ez nagyszerű dolog, és fontos az is, hogy garantáljuk az Európai Unióban és harmadik országokban a diplomáciai védelem, a konzuli védelem kapcsán garantálnunk kell a polgári személyek védelmét. Ezek a pontok szerintem ezeket be kell építeni. Gardini asszony jelentésében szerettem volna elmondani, hogy a bárnyi jelentés nagyon jó. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. A parlament most először társ döntéshozó ebben a dossziében, úgyhogy alig várjuk, hogy együtt működjünk, különösen ezzel a szakbizottsággal és a raportőrjével. Teljes mértékben támogatjuk Önöket, és nagyra törő eredményeket szeretnénk elérni ezen a területen, amely nagyon fontos. Ahogy Gardini asszony is mondta az állampolgároknak, és a múltban ennek az intézménynek és a tanácsnak is, ahogy már megállapítottuk, az Euróbarométer azt mutatja, hogy nagyon támogatják az állampolgárok az uniós szintű munkát ezen a téren, és azt is, hogy a jövőben is erősítsük a polgári védelmet. Úgyhogy reméljük, hogy a tanács és a parlament között sikerült megegyeznünk gyorsan. A három fő pontot hagy foglaljam össze a bizottság részéről. Először is. Ez a javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét, és azt, hogy a regionális és nemzeti hatóságok önálló szerepet játszanak a polgári védelemben. Ezek a hatóságok a legalkalmasabbak arra, amikor természeti katasztrófa ellen kell fölvenni a harcot. Ez a lényeg a javaslatunknak. Az EU szerepe az, hogy kiegészítsen és, és koordináljon. Ezt próbáljuk meg elérni ezzel a javaslattal. Ami a megelőzést illeti, itt az ideje annak, hogy EU szinten pontosabb szabályokat állítsunk fel a természeti katasztrofák megelőzésére. Pontos lépéseket azonosítunk be a prevencióra és az utóhatások elleni harcra is. Végül a felkészültséget fokozzuk, a megfelelő eszközök rendelkezésre bocsát hatásával, hogy tudja mindenki azt, hogy hogyan kell lépnie természeti katasztrófa esetén. EU-s finanszírozás és önkéntes seregek toborzása. Szándékosan alulról építkezünk, a lehető legnagyobb mértékben a már létező struktúrákra és az önkéntességre építünk. Az önkéntesség különösen fontos, nagyon kevés a kötelező elem ebben a jogszabályban, de most fontos előrelépni a tagállamokkal és a parlamenttel együtt. Úgyhogy együtt fogunk működni, és reméljük visszatérünk még erre a témára. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A Dán Soros elnökséget üdvözlöm. Nagyon jónak tartom, hogy itt vannak ma, és hogy állást foglalnak a tanács nevében. Tessék önök a szó. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok a parlament együttműködőkészségéért. Ahogy a bizottság is mondta, ez az első olyan dosszié, amelyet a Lisszaboni szerződés szavai szerint bonyolítunk le a polgári védelem terén. Februárban kezdődött a tárgyalás, és a bizottság jogalkotási csomagot terjesztett be, most pedig négy hónappal később ö, számot veszünk, vettünk a javaslattal. Ezek után az elnökség majd egy kompromisszumos szövegezést nyújt be a munkacsoportban, és beszámol a parlamentnek a nyitott kérdésekről. Ami az jelenlegi állást illeti, a tagállamok véleménye alapján többen vonakodnak, főleg az új elemeket illetően. Bizonytalan még, hogy az új elemeknek milyen hatása lesz a jövőben. A tagállamok üdvözlik a két jogszabály egységesítését. hogy mondjam el, hogy a polgárjogi védelem, amely nemzeti kötelezettség, nem nulláról indul. Együttműködünk, a bizottság támogatja ezt, jól működik ez nagyon sok területen. És az a célunk, hogy szolidaritásról biztosítsuk azokat az országokat, amelyeket katasztrófa sújt. Ezen kívül a tagállamok azt mondják, hogy nagyon átlátható jogi szöveg a prevenciót beavatkozást illetően. Elnök úr, a Dán elnökség úgy döntött, hogy lesz egy orientációs visztájuk a Jai csúcson Luxemburgban június 7-én, 8-án. A cél nem az, hogy döntést hozzunk, hanem az, hogy felgyorsítsuk a munkát három kérdéskörben. Még nem jelöltük ki pontosan, hogy mely ez a, melyik három kérdésről van szó de tudjuk, hogy az önkéntes sereg felállítása, az EU-s finanszírozás, a társfinanszírozás a transport idején, illetve a kockázatkezelés módja szóba kerülhet júniusban a csúcson. Elnök úr, végül alapvetően átláthatóvá akarjuk tenni a bizottság javaslatát, mielőtt egységes álláspontot alakítunk ki, és várjuk az együttműködésüket. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Raportőr, Gártini asszony, tessék. Grazie, eh, eh abbiamo sentito eh, molti colleghi, eh, ma Köszönöm szépen. Sok kollégát meghallgattunk, akik mindannyian pozitívan nyilatkoztak, ezért nagyon nagy köszönettel tartozom nekik, és azért is hálás vagyok, hogy igen, konkrét módon fognak velem együttműködni. Üdvözlöm a bizottság által mondottakat is. Ez egy olyan eszköz, amely nagyon is érdekli az állampolgárokat. És ebben igazuk is van? Reméljük, hogy a még létező aggodalmakat majd el fogja tudni oszlatni a júniusi tanácsi tárgyalás, hiszen a kormányok Nak is szükségük van konkrét válaszadásra, konkrét válaszokat adnak adni a polgárok konkrét kérdéseire. És a polgárok azt kérdezik, hogy Európa szinten mi történik, Brüsszelben mi történik ebben az ügyben. És szeretnék tudni azt, hogy egészen konkrét igényekre konkrét válaszokat fognak kapni. Tehát konstruktívan, készségesen kell együttműködni ezek, ebben a témában. Hát akkor nagyon várom a júniusi következtetéseket, és remélem, hogy pozitív szellemben fognak majd döntés hozni ezekről a kérdésekről júniusban, hogy 2013-ban első olvasat után tovább elfogadhatjuk a dokumentumot. A az ütemter úgy néz ki, hogy a módosítókat június 20 án 21-én fogjuk megvitatni itt a szakbizottságban a módosít nem módosítók beadása az a, még ez, ez, ezután következik, annak a határideje szeptember 26, és majd november 5-én, 6-án fogjuk megvitatni a módosítókat. A szakbizottságunkban november 28-án, 29-én fog lefolyni a szavazás, és a januári plenáris ülésen fogunk remélhetőleg szavazni a dokumentumról. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a vitában való részvételt, és akkor tovább is lépek most a következő, a 22-es számú napi rendi ponthoz. Ez egy szóbeli kérdés Chris Davis-től. És? Nincs és az európai állatkertekről szól. Chris Davisnek meg is adom a szót, hogy ő vezethesse elő a szóbeli kérdést, és meg is tudja azt indokolni. Köszönöm, elnök úr. Jó lenne az, hogyha mivel hogy a napirendben úgy is szerepel ez a kérdés, hogy megkérnem először, hogy a bizottság reagáljon a kérdésre, és majd utána jönnék további kijelentésekkel. Elnök, jó, nekem megfelel, akkor már is átadom a szót a bizottságnak. Tessék, bizottság. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság nagy örömmel látja a parlament, illetve a szakbizottság érdeklődését, amely az európai állatkertek iránt. Az európai állatkertekről szóló irányelv témájában a bizottság különösen abban érdekelt, hogy meger, megőrizhesse a biodiverzitás fenntarthatóságát, illetve azokra az in situ intézkedésekre koncentrál, amelyek a két irányelv, illetve a biodiverzitási stratégia gerincét képezik az Európai Unión belül és globális szinten egyaránt. De mivel ez az irányelv már majdnem tíz éves, elismerjük, hogy ex situ megőrzésre is szükség van, és az is nagyon fontos, hogy az állatkertek által játszható szerepet megerősítsük, hiszen nekik is nagyon fontos szerepük van a biodiverzitás megőrzésében. Emiatt nemrég megkértük egy tanulmány elkészítését az ex situ megőrzésről, mégpedig egy független szer, szervtől, az Európai Állatkertek Szövetségétől, e, akik alá támasztják, hogy az állatkertek valóban fontos szerepet játszhatnak az állatfajták megőrzése területén, például az ibériai hiúz és az európai nyérc esetében nagyon fontos szerepet játszhatnak az állatkertek ezeknek az állatoknak a szaporodása elősegítésében. Úgyhogy hajlandók vagyunk további lépéseket tenni ebben a témában. Azt hiszem, hogy a Bon Free által készített független kérdőívet is nagyon megfelelőképpen nyomon követtük, tartjuk a kapcsolatot a Bon Free-vel, tanulmányozzuk a kérdőívüket. A Bon Free-vel már arról is beszéltünk, hogy hogy lehetne legjobb módon nyomon követni. Ezt ők nagyon alapos, méremenő vizsgálatokat végeztek, és tőlük fogunk majd további tartalmi érveket kérni, amelyek alá tudják támasztani az állításaikat, és akkor, mivel az Európai Bizottság a szerződés őre, akkor fogja majd a bizottság eldönteni, hogy szükséges-e további lépés. A Born Freewell megtett első beszélgetések alapján Azonban úgy tapasztaljuk, hogy a Bonfri azt szeretné, hogyha a Biz Európai Bizottság első lépésben nem tenne semmit, hanem a tagállamok etéren folytatott munkáját ösztönözné inkább. Úgyhogy mi egyelőre megfogadjuk a Bonfri ajánlatát, illetve teljesítjük a kérésüket, és először a tagállamokkal vesszük fel a kapcsolatot, megpróbáljuk az ő álláspontjaikat feltérképezni. Azon kívül emlékeztetnék arra is, hogy a mi szerepünk elsősorban a korrekt átültetés ellenőrzésére korlátozódik, és amikor úgy találjuk, hogy az átültetés nem volt megfelelő, akkor elindítjuk a ö, jogsértési eljárást. Volt már egy bírósági ítélet is, amely egy bizonyos tagállamra vonatkozott, és amely kötelezte az adott tagállamot arra, hogy megfelelőképpen ültesse át a vonatkozó európai jogszabályt. Végül pedig meg szeretném említeni, hogy megpróbálunk egy szerződést eh, elindítani, amelynek segítségével fel fogjuk deríteni, hogy hogy tudjuk legjobb módon bevonni az állatkertek igazgatóságát is ebbe a munkába, illetve hogy tudjuk ösztönözni a tagállamokat arra, hogy az állatkerteket európai szinten jobban ki tudják használni erre a megőrzési tevékenységre. Elnök, köszönöm szépen, Krisz Davisnek adom át a szót. Én üdvözlöm a bizottság válaszát, örülök, hogy itt van az igazgató, és foglalkozik a kérdéssel. A tisztelt képviselőtársaim tudják, hogy a Born Free, a szabadon született alapítvány, azt gondolom, hogy hát nem minden tagállamot néztek meg, azt hiszem, hogy tényleg szórópróbaszerűen, véletlenszerűen vizsgálták meg ezeket, de szerintem ez a 13 éves irányelvre vonatkozó vizsgálat, ami azt hiszem meg, hogy mennyi tagállamban sikerült ezeket az állatkert irány, ezt az állatkert irányelvet megvalósítani. Nagyon fontos megnézni, hogy hogyan tudunk a biodiverzitáshoz hozzájárulni, a tájékoztatáshoz megfelelő, a biológiai szükségletéknek megfelelő körülmények között kell tartani az állatokat. Az állatkertek oktatási és tehát nem azt a célt szolgálják, hogy az állatok szenvedjenek. Nem börtönök. Az állatkertek oktatásra, tudományos célokra használhatóak. Nem kegyetlenségről van szó alapvetően, nem ez a fő kérdés. Nyilván lehetett volna a szerződésszegési eljárás mert minden tagállam ellen. A bizottságtól megkérhető volna ezt, mert de hát nem ez a cél, hanem hogy megosztjuk egymással a bevágyakorlatokat, elősegítsük azt, hogy hogyan lehet legszélesebb körben elfogadni és alkalmazni ezeket az irányelveket. Nagyon sok állat Európában igen magas színvonalú nagyon sok ezen állatkertek közül, az európai 270 eh, állatkert van benne az első osztályban az Európai Állatkert Szövetségen belül. Az IASA-nak eh, nagyon nagy kollektív tudása van, de sajnálatos az, hogy úgy tűnik, hogy konfliktus van azon szervezetek között, amelyek magasabb minőségi sztenderdeket kívánnak megállapítani. Leslie Deké, aki kiváló szakember, arra kérte a tisztelt képviselő kollégámat, hogy azon a héten nem menjenek el a Born Free alapítvány előadására. A Born Free úgy gondolja, hogy nem jó az állatkert, minden átéret szabadon. Beszéltünk Will travis a Bonfi Alapítvány igazgatója, aki azt mondja, hogy jó, hát gyerekek, állatkert mindig lesz, igyekezzünk akkor a legjobban ö, kialakítani ezeket. Elnök úr, esetleg, elnök úr, egy kis ö, házasági tanácsadó ö, szolgáltatást nyújthatna. A bizottsághoz intézett kérdésem. Mert az igazgató úr mondott, abból azt veszem ki, hogy a Bonfi Alapítvány jelentései igen értékesek voltak, hiszen néhány problémára rávilágítottak. A bizottság elfogadja, hogy az irányelv kettes szikkelje problémás. A kettes szikkelje azt mondja, hogyha az állatkerteknek nincs megfelelő számú állata, akkor mentesülhetnek a követelmények alól. De mit jelent a jelentős számú állat? Olaszországban azt mondják nekem, hogy 60-70 állatkert van, de csak 8 állatkertnek van engedélye. Második dolog. A bizottság kikéri az érintettek véleményét, a meglévő IAZ és egyéb szakértelemmel éle. Egy etikai kódexet kellene kidolgozni amely segítségével az tagállamok ezt az icipici irányelvet jobban tudják majd értelmezni. Önök szerint ez a munka mikor zárul le? Harmadik kérdés. A bizottság tesz majd többet annak érdekében, hogy a tagállamok felügyeleti szerveit összehozza. Van minden tagállamon egy ilyen állatkerti felügyelet van. Összekívánják ezeket hozni, platformá építeni. Egyfajta európai, szellem, európai csapatszellemet lehetne létrehozni. Említette a biodiverzitás, ez nagyon fontos. Ha minden engedély nélküli állatkert veszélyeztetett fajokat fogad be, hát azt hiszem, hogy akkor hozzátettek valamit a biodiverzitáshoz. Tudunk-e valamit tenni? Tudnak-e önök valamit tenni ennek érdekében? Ezt az irányelvet fel lehetne használni hatékonyabban, hogy megfeleljen az általa kitűzött céloknak. Köszönöm szépen, Chris, Chris Davis. Kérdéseket vetett fel, a bizottsághoz intézi ezeket, és szeretném, hogyha a bizottság eh, tudjon válaszolni a kérdésekre. Most uh, eh, Okonyi asszony, Jólájnen, András Barré asszony szerepelnek a listámon. Kérem, rövide fogják a mondandójukat, mert a bizottságnak is adjuk meg a lehetőséget a válaszra. Okoni asszony. Rövid leszek, elnök úr. Ez egy fontos téma. Kedves kollégák, legyünk pragmatikusak. Mi a probléma? A probléma az az, hogy van egy európai irányelv, Több állatkert az irányelv jóváhagyását e, e, e, megelőzően kifejezte azon kívánságot, hogy legyen egy ilyen irányelv. Ez egy nagyszerű szöveg abban az értelemben, ami az állatkerteket illeti. Néhány európai állatkert nem alkalmaz ezt az irányelvet. Ez biztos vannak állatkerti akvárium tulajdonosok, akik rossz állatkerti tulajdonosok és rossz akvárium tulajdonosok. Vannak jó étemi tulajdonosok és vannak rosszak. Vannak jó európai képviselők és vannak kevésbé jó európai képviselők. Na most mi a megoldás? A megoldás az, az, hogy új jogszabályt hozzunk létre? Egy keményebb irányelvet hozzunk létre? Nem Chris Davis említette ezt, de néhány alapítvány erről beszél, keményebb irányelvről. A jelenlegi irányelv tíz éve készült, nagyszerű, eléri a célokat, csak nem hiszem, hogy annak lehetem új jogszabályt hozni. Az a felelősségteljes állatkeltek, ők ugye az Európai Állatkerti Szövetség tagjai, az akváriumok is ide tartoznak, a nagyszerű munkát végző állatkertek, a felelősségteljes állatkertek nagyszerűen alkalmazták ezt az irányelvet. Ma ezek az állatkertek olyan helyszínek, ahol bizonyos fajokat óvnak, védenek, ahol részt vesznek ezen állatok reprodukciójában is, e, bizonyos e, fajokat, ha úgy tetszik, e, újra megismertetnek mindenkivel. Tehát elősegítik a kihalásban lévő fajok felmaradását. Ha keményebben fogalmazok a jogszabályban, akik az elsőt nem alkalmazzák, azok a másodikat alkalmazzák, ezt gondolják. Aki az enyhébet nem alkalmazza, majd a keményebbet alkalmazza. A Bond Free alapítvány azt mondja, az összes átkötet tessék bezárni. Vigyük ki őket a szabadba, vigyük össze, vigyük vissza őket a természetes közvetőkbe. Ez nem megoldás, mert az állatkertek hozzájárulnak a biodiverzitás fenntartásához, és bizonyos állatfajok megvédéshez, óvásához. Az állatkertek gazdasági tevékenységet is folytatnak. Kérem szépen, most a környezet nevében, a dogma nevében ne e, e, 11 ezer tehát több ezer, több tízezer munkahelyet teremtenek az állatkertek Európában. Um, a többletétekről ne is feledkezzünk el, vannak, vannak pénzügyi forgalom, adót fizetnek az állatkertek. Azt gondolom, hogy üljünk egy asztal köré, és beszéljünk erről. A két másik kollégának is szeretnénk szót adni. Jó Leinen. Ja, sicher. Persze, jó, hogyha az állatkertekről beszélünk, hiszen nagyon fontosak. Én azt hiszem, hogy évente egy milliárd ember megy el e, állatkertekbe, és nagyon sokat tanulhatnak ebből a gyerekek, fiatalok. De jó vezetésre van szükség. Nem új jogszabályra van szükség, hanem a létező irányelv végrehajtatására. És a bizottságot kérdezem, a gyakorlatban ez hogy működik? Van valami ellenőrző testület? Együttműködnek a tagállamok felügyeleteivel? Az állatkerteknek a felügyelői összegyűlnek, vagy hogy, hogy valósul eznek a gyakorlatban? Szerintem itt nem ideológiai harcra van szükség, mi szerint pro vagy kontra állatkert, hanem mint egy két olfnak van érve, de az állatkertekben legalább tenyésztik az állatokat, a védett fajokat is. Tehát a gyakorlatban kell végrehajtatni. Elnök, köszönöm szépen. Andrés Bárejá kolléga. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Esztrele asszonyt helyettesítem, ő teljes jogú tagja ennek a szakbizottságnak. És Perejo úr, aki azt gondolja, hogy ezek az állatkertek vállalkozások, amelyeknek az a feladata, hogy megvédjék az állatokat. Ezzel kapcsolatban történtek tanulmányok, hogy hogyan történik ez meg. A bizottság is mondta, hogy vannak olyan védett fajok, amelyeket az állatkertek mentetek meg. De hát itt a védelem, ez kellene, hogy legyen a központi szó ebben a jelentésben. A kettes cikk az egy hiány az irányelvben. Mert már elmondtuk, hogy mit történik az engedélyek kiadásával kapcsolatban. Az engedély azt mondja ki, hogy vannak bizonyos kritériumai a működésnek. Tehát két kérdésem lenne. Az egyik. A bizottság azt mondta, hogy változtassunk meg a kettes cikket. Hogy az engedély, a számhoz kötött engedély esetében változtassunk a számadaton. Másodszorban a bizottság azt mondta, hogy nem minden tagállamban hagyják végre megfelelően ezt az irányelvet. Miért nem mondja meg, hogy melyik tagállamokról van szó, hány tagállamról van szó, említse ezeket név szerint. És végül, ami a támogatásokat illeti. Persze, nagyon jó dolog, de nem lehetne, hogy pontosabb adatokat kapjunk, hajtsanak végre szigorúbb ellenőrzéseket, és ezeknek az adataikat adják be. A bizottságnak mi a véleménye? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. És ami az állatkertek helyzetét illeti, én is csak ö, csatlakozni tudok. Két kis lányom van, és imádják az állatkerteket, úgyhogy az állatkerteknek van egy fontos funkciója, hiszen nagyon vonzák az embereket, és megismertetik az emberekkel ezeket az állatfajokat. Tessék, most, azt válasz, most aztán válaszolhatnak a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Chris feltett néhány kérdést. Az új szerződésnek megfelelően, amelyet szeretnénk elfogadtatni, most azt szeretnénk, ha lenne egy külső partnerünk, hogy egy úgynevezett guidance dokumentet hozzanak létre, egy irányadó dokumentumot. Minden érintettel konzultálunk, a Porn Free-vel, az Európai Állatkerek Szövetségével, az IAZ-del és a tagállamokkal, hiszen ők felelősek az állatkertekért, és a tudósokkal. A tartalom, a lényeg, a megfelelő megőrzés, ezen a témakörben a tudósok munkája is fontos. A folyamat végén reméljük, hogy minden érintettel összeülünk, és a tagállamok elé terjesztjük az eredményeket. Reméljük, hogy megkapjuk mindenkinek az elkötelezettségét. Tehát ez az egyik eleme a munkáknak. A gyakorlatot illetően többen kitértek erre. A Health Departmentes kollégánkkal együtt képzéseket tartunk állatorvosoknak, akik állatkertekben működnek az Európai Unió területén, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy jobban kell védenünk az állatfajokat. A kettes cikke az irányelvnek. Itt jelent az a szó, hogy significant Davis úr épp elég ideje ül már itt, és részt vett elég sok jogalkotási folyamatban. I fully recognize that clear legal... Teljes mértékben elismerem, hogy nem sikerül mindig érthető szöveget produkálnunk a jogalkotás végére biztosítanunk kell, hogy könnyen érthető és megvalósíthatók legyenek ezek a szövegek. Ebben a significant szókérdésben tudjuk, hogy más joganyagban is problémás. Tényleg nem könnyű, és mindent megteszünk, hogy egy megfelelő alkalmazást találjunk erre. Aztán a többi kérdést illetően. Az egyiket talán jó lányán kérdezte. Az ellenőrzésről, hogy mit tesz a bizottság. És én azt gondolom, hogy a jogalkotásnak az első felügyeleti köre a tagállamoktól kell, hogy érkezzem, és nekik kell végrehajtaniuk a megfelelő vizsgálatokat. Biztos tudja az bizottság, hogy egy ajánlást fogunk tenni a tagállamoknak a bizottság részéről, Már létezik egy. Főleg az ipari tevékenységek környezeti hatásaira utal, nem a természetvédelmi irányú intézkedések környezetvédelmi hatásaira. Nem tudom, hogy az új ajánlásban kitérünk-e a természetvédelemre, mert ez egy igen kiterjedt téma. ami nagyon szövevényes. Aztán még egy kérdés. Nem minden tagállam alkalmazza megfelelően a jogszabályokat. Elnézést, hogy nyelvileg nem túl tökéletesen fejezem ki magam, de az irányelvnek a gyakorlati alkalmazása megfelelő a tagállamokban. Egy olyan eset van, amely a bíróság elé került. Abban az esetben az a tagállam kiavította a nemzeti joganyagában megfelelő részt, így biztosította a végrehajtást. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a vitát, a kérdéseket és a bizottság válaszait. A téma majd még foglalkoztat minket, de most mindenkinek jó étvágyat az ebédhez. És 15 órakor Koni Hildegárral találkozunk. Kérek mindenkit, hogy ne késsen. Köszönöm.